Everyone, and uh, welcome back. We have a very Üdvözlök mindenkit. All the best for this autumn. At the az ENF frakció kérésére a 10-es, 11-es, 12-es pontokat uh, a mai ülés elejére vesszük. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezzel a kiegészítése módosítással elfogadtuk a napi rendtervezetet. Van néhány bejelenteni való. Mivel így a ciklus vége felé nagy a munkaterhelésünk, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a bizottsági javaslatokkal több ügyben ezekkel kapcsolatosan megnyitjuk a határidőket. Az ENFI nem, ad, nem jelöl, jelöl ki előadót, és a, az enfi módosítókat egy olyan véleménybe tömörítjük, amit én fogok majd benyújtani. Az alacsony karbonkibocsátású benchmarkokat fogjuk meghatározni, illetve itt október 9-e a határidő 11 óra, 19-20-án, november 19-20-án fogunk szavazni, Digitális Európa program, együttdöntési ügy, november 9-e 11 óra az NV határidő, az NV-ben november 8-án szavazunk. A nagyköveti konferencia tekintetében évente a parlament szervez egy ilyen nagykövet konferenciát. Szeptember 4-én kedden lesz, ez délután idén. És az egyik téma az éghajlatváltozás lesz, az éghajlat tervezetet már kiadtuk önöknek és szeretném, hogyha mindenki részt venne ezen a tanácskozáson. Aztán november 12-én rendkívüli ülésünk lesz Strasbourgban, este 7-től 9-ig, sürgőségi jelentésekről fogunk szavazni, illetve véleményekről. A napirend tervezetet majd kiosztjuk elő időben, hogy mindenki tudja tanulmányozni. Ma 20 nyelven van tolmácsolás, szokás szerint elektronikusan is közzétettük a dokumentumokat, és webközvetítésben közvetítjük ezt az ülést. Július 10-éről származik egy ajánlás, hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezeket az ajánlásokat el tudjuk fogadni. Ezen kívül bizonyára megkapták az április 25-26-ai, májusi, illetve a júniusi üléseink jegyzőkönyvét, hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor úgy veszük, hogy elfogadtuk ezeket a jegyzőkönyveket. A hallgatólagos beleegyezéssel így megkezdhetjük a napirendi pontok tárgyalását, mégpedig a tizedikkel kezdjük. Az előadó ennél a véleménynél Melen asszony, akit ma Drosinovski asszony helyettesít a vita alatt. A téma a munkavállalók védelme, a rákkeltő és mutagén anyagoknak való kitettségtől a munkahelyen. Prosinovszki asszony, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném kimenteni Mele asszonyt. Ő kellett volna, hogy a mai napon felvezesse ezt a jelentést, de sajnos családi okok miatt otthon kellett, hogy a családja körében maradjon, éppen ezért kérte, hogy mentsük ki. Ez a harmadik szöveg a szociális jogok tizedik oszlopa tekintetében olyan anyagokkal foglalkozik, amelyek rákkeltőnek minősülnek. Figyelembe veszi a jelentés tervezet mind azon cseréket, amelyeket a frankciókban hallott, hallgozottak el, és éppen ezért nagyon fontos tudni azt is, hogy már korábban a jelentés készítése előtt illetékes bizottságban volt, már még az AML bizottságban az előadója a témának. Mit lehet tenni azért, hogy az adott esetben összetett és költséges szabványosítás megtörténhessen a vállalkozásoknál? Mindehez arra van szükség, hogy a nemzeti szociális rendszerek eljárjanak, és adott esetben kártalanítsák azokat a munkavállalókat, akik kitettek volna, kitettek voltak ezen veszélyeknek. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, és bekövetkezene az, hogy azonos mértékeket, mérőegységeket és mértékeket érvényesítsünk, és maximális plafonokhoz legyenek kötve a kitettségek. Nagyon lényeges az, hogy milyen ágazatokban használnak ilyen anyagokat, éppen ezért olyan javaslatot teszek, amely nem tartat, tartalmaz módosítósakat, és elfogadjuk így, ahogy van a bizottság előterjesztését. Remélem, kívánóan tudok így módon együttműködni. Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg az eh, árnyék jelentéstevőket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok beszélni így lehet a legrosszabbul kezdeni egy felszólalást. Ez a téma Katalónia déli részén Flisben eh, merült fel először, küzdenek eh, évtizedek óta ipari területek eh, szennyeződésmentesítéséért, európai pénzeket is felhasználva, nehéz fémekkel szennyezett ez a terület. Jövő tavasszal kezdődik el a következő projekt, öt éven belül le kell zárulnia a folyamatnak. Ez nagyon fontos munkavállalási szempontból és közegészségügyi, illetve környezetvédelmi szempontból is, hogy erről a témáról nagyon, hogy készüljön egy jó jelentés. Már múlt áprilisban a Foglalkoztatási Szociális Bizottságban is szó volt erről az ügyről, a munkavállalók védelme az említett kockázatokkal szemben. Ez olyan téma, amivel mi nem foglalkoztunk még jogszabályalkotóként, sem pedig a tudósok nem foglalkoztak eleget vele, hogy milyen betegségeket vet fel ez a veszély, illetve ott van még a stressz és a, a pszichológiai beszéd, betegségek, amelyek sok millió euró veszteséget okoznak az Európai Uniónak. Nagyon fontos, hogy a kutatásfejlesztésre források álljanak rendelkezésre a munkahelyi biztonság egészség tekintetében is. Ez létfontosságú kérdés. Köszönöm szépen, elnök azt. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen szocialisták nevében nincsen senki, akkor Bizsnyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Munkabiztonsági Ügynökség azt a javaslatot tette, hogy a tanács 25%-kal növelje ezeknek az ügyeknek a támogatását és hogyha a munkavállalók kitettségéről van szó, 100 millió euró körüli az éves költség. A javaslatok arra vonatkoznak, hogy a munkavállalók védelmét javítsuk Európában, támogatást érdemelnek ezek a javaslatok, a biztonságos munkakörülmények nagyon lényegesek mindazok számára, akik rákeltő és mutogén anyagokkal dolgoznak munkahelyükön. A referencia értékek esetében öt vegyület esetében léteznek határértékek az életminőség érdekében. Az érintettek így elkerülhetik a, az egészségügyi problémákat és a fájdalmas kezeléseket. Úgy érzem, hogy jó irányban haladnak ezek a fejlemények. Hogyha megnézzük a változásokat a mellékletben, beszélek most a 2004 per 37-es irányelvről, nagyobb pontosságra volna szükség, ezért volna néhány technikai módosító javaslatom. Kisebb módosításokra szeretnék majd rámutatni. Például a fémekkel és a szervetlen vegyületekkel kapcsolatos értékeket már meghatároztuk, a kitettségi értékeket meg kell változtatni, és a kadmium és a szervetlen vegyületei esetében az a határidő túl szerintem tíz évnek kellene lennie, be fogok nyújtani ilyen módosítási javaslatokat, és ezek véleményem szerint egyértelműbbé teszik majd a szöveget, és jobban értelmezhetővé. Köszönöm, Alde, Gue, Zöldek, Mivel nincs több árnyék előadó, kérdezném, hogy valaki más szeretne szólni, hogyha nem, akkor Krosinski asszonynak adom meg még a szót, de nem, javítja ki magát az elnök asszony Hegel úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel folytatom ezt a, követem ezt a vitát. Ez a harmadik jogszabályalkotási javaslat a karcinogén anyagokkal kapcsolatosan. A bizottság Tyser asszony nagyon aktív Fontos téma ez a munkánkban. Tudjuk, hogy megfelelő intézkedésekkel a rák kialakulása megelőzhető. A szociális partnerekkel szoros együttműködésben kell ezt a javaslatot kidolgozni. Nagyon érdekes számunkra a javasolt módosítások sora, a pontosítások, a kadmiummal kapcsolatos változtatások a szociális kérdések munkacsoportban, a tanácsban is tárgyaljuk ezt a szöveget, a, a vita konstruktív. A szociális jogok pillérjét említették. Tavaly novemberben Kopenhágában tudjuk, hogy a biztonságos egészséges munkakörülmény nyekhez joguk fűződik a munkavállalóknak, meg kell őket védeni a rákeltő és mutagén anyagoktól. Várjuk tehát a jelentést, hogy majd tudjunk rá reagálni. Egy hosszabb magyarázattal is készültem, de mivel nincs túl sok idő, inkább megkímélem önöket ettől. Van egy jelentésünk, 168 oldalas, amely a határértékekkel foglalkozik, illetve az alacsonyabb és magasabb határ értékeket taglalja a különböző tagállamokban. A hatástanulmány Ezeket az alternatív javaslatokat is taglalja, amelyeket a bizottság nyújtott be. Meggyőződésünk, hogy a javaslat jelenlegi formájában a szociális partnerek támogatását is élvezi majd. Az Európai Vegyészeti Ügynökség adatain alapulnak ezek a megalapítások, és nagyon érdekel minket is, hogy a jelentés milyen hozzájárulása tud élni. Most Trosinski asszony következik, ha van még hozzáfűzni valója. Köszönöm szépen, nem. Csak annyit szeretnék jelzni, hogy továbbítani fogom Mellen asszonynak valami elhangzott észrevételt. Thank you very much. Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának uh, határideje október 5-e 12 óra, és október 1-én szavaz. Now item 11 on our agenda. Napirendünk 11. pontja, 11-12, ezekkel együtt fogunk foglalkozni, tanácsi határozat a gazdasági partnerséggel kapcsolatosan az Európai this is a file also... Olyan téma ez, amelyet Melen asszony követ, véleménytervezeteket is készítettünk, ezért megint Rusinski asszonynak adom meg a szót, hogy vezesse fel a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Uniós Japán között aláírt megállapodás a legjelentősebb megállapodás, amelyet az EU kötött. Több mint egy harmadát lefedi a bruttó GDP-nek a világ viszonylatban, és lehetővé teszi az, hogy olyan EU-s exportok menjenek be vám illeték nélkül, amelyek Japánba kerülnek, és így anyanyelvünk. Nekik ez nem olyan fontos. Japán is elveszített ilyen ügyeket, mi is. Gondolhatnánk, hogy ha ezen két ország összeül, akkor legalább ők ketten megállapodnak ebben. Nem, nem került be a szövegbe. Megint csak lemaradtunk valamiről. Azt láthatjuk, hogy a Digitrade-nél az egyedüli cél az az, hogy több legyen a kereskedelem, és ezek a környezetvédelmi problémák, ezek csak gátolják a kereskedelmet, valahogy ezen felül kell kerekednünk. Nem, ezt figyelembe kell venni. Sok mindent figyelembe kell venni. Mi kötelezőbb jellegű iránymutatást akarunk a fenntarthatósággal kapcsolatban, és amíg ez nincsen meg, addig ezt a megalapodást mi nem tudjuk támogatni. Elnök, köszönöm szépen Eckhout úr. Az ülés elején már üdvözöltem mindenkit, de igen, örülök annak, hogy itt van ön is. Omádzsi úrnak adom meg a szót. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Jót pihettünk a nyáron, és ezen nagy, hosszú szünet után nagyon boldogak lehetünk, hogy együtt vagyunk ismételten, de ugyanakkor az előttünk álló javaslatok már most rossz hangulatta teremtenek. Kollégánk is megfogalmazta, normálisnak találhatjuk-e azt, hogy a normálisan működő demokráciánkban a mi parlamentünket így módon kikerülik. Elfogadható-e az, hogy a demokráciát így módon megsértik? a demokráciát. Akkor, amikor július 17-én találkoztunk, illetve láttuk azt, hogy Juncker úr Tusk úrnak a jelenlétében aláírta a megállapodást, ezt úgy tették, hogy az Európai Parlamentnek nem volt szava, semmikor nem kérték ki a véleményét. Ezt látván azt mondjuk, hogy ez nem folytatható így tovább. Láttuk, mi történt a SETA-val, a NAFTA-val. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az európai intézmények egyikét csak elvetik, és általában véve az összes intézmény ellen fognak fordulni az emberek úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás a leginkább ellentétes azon megállapodások keretben, amit bármikor is aláírtak az éghajlat kérdésben az érdekeinkkel teljes mértékben skizofrén helyzetbe kerültünk. Ugye az egyik oldalon ott vagyunk a részes felek között, a legjobbak akarunk, kíván, legjobbak akarunk lenni, akkor, amikor az aláírt jegyzőkönyveket érvényesíteni akarjuk az éghajlatváltozással kapcsolatosan, tehát ez egyik oldalon ez van, a másik oldalon pedig ott van a kereskedelem, politika, ott vannak a különböző megállapodások, szabadkereskedelmi megállapodások, és azok a megállapodások, amelyek a szabad kereskedelmi kereskedelmi forgalomnak a dogmája ö, oltárán ö, fogalmazódnak meg. Tehát a kettő így és ilyen mértékben ellentétes. Egész planétánk szempontjából. Nem jelenik meg egyáltalán az elővigyázatosságnak az elve. Semmiféle szankciót nem látunk a tekintetben, illetve megelőzési akciót, hogy a fenntartható fejlődés hogyan lehet biztosítani. Mi folyamatosan megfogalmaztuk az észrevételeinket, kritikáinkat, például a SETA-val kapcsolatosan, erre utalnék most is. És ezen kívül még egy dolog. Van egy téma, amelyet teljesen mellőznek, nevezetesen a halászatnak a témáját, a bálna halászatét. És hát pontosan tudjuk mindannyian, hogy mennyire ártalmas Japánnak a fellépése ezen a területen. Tudjuk azt, hogy létezik egy nemzetközi moratórium, de ennek ellenére egy megállapodás, egy kereskedelmi megállapodást kívánunk kötni Japánnal, annélkül, hogy ezzel a kérdéssel egyáltalán bármilyen mértékben vagy módon foglalkoznák. Éppen ezért nem fognak meglepődni. A frakciónk elveti ezt a megállapodást, és jelzi azt is, hogy nem jó, nem demokratikus módszer az, hogy a parlamentnek csak az igen vagy nemleges válaszát kéri ki, és képesek kell, hogy legyünk. Ki kell, hogy álljunk, hogy nemet mondjunk. Egy ilyenfajta módszerrel, egy ilyenfajta vak szabadkereskedelmi megközelítésben Európa csak gyengülni fog, és az intézményeinket egyre inkább a közvéleménye el fogja vetni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh... Elnök, köszönöm szépen. Peterle úr. kedves kollégák, nem fognak meglepődni, hogy nagyon nagy mértékben támogatom ezt a megoldást Japánnal kapcsolatosan. Én vagyok az előadója ennek a véleménynek a politikai és szektorális együttműködéssel kapcsolatban. Szeretnénk néhány pontot kiemelni. Azt gondolom, hogy ez kimaradt a véleményből, vagy helytelenül jelenik meg. Az indokolásból azt látjuk, hogy a megállapodás nem biztos, hogy munkahelyeket fog teremteni. A becsült számok alapján minden 1 milliárd euró export támogatás 14 ezer munkahelyet teremt. Azt reméljük, hogy a GDP növekedést segíteni fogja ez a megállapodás, és ezáltal munkahelyeket fog létrehozni. Második pont. A szabályozási együttműködés Japán és az EU között ahhoz vezethet, hogy különböző kérdésekben, hogyha a szabályozásaink nem kompatibilisek, itt javíthassunk a helyzeten. Nos, pont ezen vélemény próbál kérdéseket felvetni, azáltal, hogy egy platformot hozzunk létre, azért, hogy javítsunk a standardokon a mi gazdaságaink között. Ezen túlmenően a vélemény eléggé absztrakt, és nincsenek specifikus referenciák az információkra vonatkozóan. Japánról úgy beszél, mint a legnagyobb réz, fa exportőr, miközben valójában Japán importálja a fa termékeket. Fontos lenne nem csak feltételezésekről, hanem konkrét tényekről beszélni. Ami a politikai és ágazati együttműködést illeti, a közös fellépéseket regionális és globális kérdésekben, ideértvén a környezetvedelmi kérdéseket, például az éghajlatváltozás, katasztrófakezelés, energiabiztonság és egyéb területek. Olyan intézkedések vannak a megállapodásban, amely protekcionizmushoz vezethet, ez mindkét fél számára káros lehet. Azt remélem, hogy a vélemény a tanács javaslatát tudja támogatni azzal kapcsolatban, hogy az EU és Japán között meg lehessen kötni ezt a meglapodást. Köszönöm a véleményt. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szót szeretne kérni? Hogyha nincs, akkor a bizottsághoz fordulok. Cserula úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, a bizottság tagjait, és köszönöm az észrevételeket, amelyeket tettek. Szeretnék válaszolni néhány felvetésre, különösen azokra, ahol, ahol megszólítatott a bizottság. Először is az demokratikus deficittel kezdenék és a befektetővédelem kérdésével a megállapodás fő, helyettes főtárgyalója voltam, ezért pontosan tudom, hogy hogyan alakultak a tárgyalások. Igazából a tanácsnak és a parlamentnek az eredményeket bemutattuk, és volt egy elem, amiről nem tudtunk tárgyalni, pontosan amiatt, hogy választ kellett adnunk az Európai Parlament sürgetésére az ICS rendszerrel kapcsolatosan. Számunkra ez abszolút prioritás, hogy erről tárgyalást folytassunk, úgy, ahogyan a tagállamok és a parlament ezt tőlünk kérte, és pontosan ezért nem tudtuk ezt az elemet lezárni, ezért nem szerepel a megállapodásban. a megállapodás előnyeit kívántuk megragadni ebben a jelentésben. A befektetés védelemmel kapcsolatosan, hogyha Japánnal megállapodásra jutunk, ez is tárgya lesz az előrendzett eljárásnak. Um, not a new only uh, agreement, that would be subject nem csak az EU-ra vonatkozó megállapodás volna ez, a tárgyalás folyamatának végén a szerződés szabályai szerint jóváhagyásra nyújtjuk be ezt a szerződést. Ehhez kapcsolódik egy elem, ami szintén nagyon fontos, az átláthatóság nem arról van szó, hogy a nagy semmiből mutatjuk be ezt a, jelentést a tagállamoknak, illetve a parlamentnek. A megállapodásról a monitoring csoporton keresztül tárgyaltunk a parlamenttel, legalább 30-szor egyeztettünk a tárgyalások során. Minden dokumentum interneten elérhető volt, civil konzultáció is folyt, illetve el kell mondanom, hogy az közelmúlt tárgyalásai közül talán itt volt a legnagyobb az átláthatóság. Pontosan ez volt a célunk, hogy példát mutassunk a kereskedelmi tárgyalásokra nézve. Ezt el tudtuk érni nagy mértékben az érdekeltekkel, a civil társadalommal való egyeztetésben, Malmström biztos is részt vett ebben, illetve a vezető tárgyaló, a főtárgyaló, és ez az érdekelteknek, a civil szervezeteknek meg a lehetőséget a beleszólásra, és ezt figyelembe is vettük a tárgyalások során. De ami a parlamentet illeti, szinte havonta vagy két havonta találkoztunk az elmúlt másfél évben a parlamenttel, és önmagában a megállapodás sok olyan elemet tartalmaz, amelyet kifejezetten a parlamenti képviselők javasoltak, vagy frakciók. Ennyit általános észrevételként már, ami az átláthatóságot illeti, bizonyára feltűnt önöknek, hogy az egész tárgyalási folyamat során minden fordulóban jelentések készültek, ezek nyilvánosságra kerültek, és az új szövegek is. Ami a kereskedelmet és a fenntartható fejlődést illeti, a megállapodás tükrözi az EU megközelítését a kereskedelmi és fenntartható fejlődés vonatkozásában ez a fejezet tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket önök is ismernek a munka, viszonyok, környezetvédelem, kereskedelem, befektetések, fenntartható természeti erőforrás kezelés, társadalmi felelősségvállalás, illetve egy kör kormányzati vitamegoldási eljárás, egyeztetési eljártás, amely magába foglalja független szakértői panel létrehozását, a jelentéstételt. Ez olyan mechanizmus, amelynek az alapja a civil társadalom bevonása minden szinten, független testületek munkájára alapul, mint például a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet, a tárgyalások során mindig is a mandátum határozta meg a tárgyalásainkat, az iránymutatások, amelyeket kaptunk a tagállamoktól. Átfogó fejezetről tárgyaltunk e tekintetben. Ami az illegális fakitermelést illeti, Felhívnám a figyelmüket arra a körülményre, hogy a közelmúltban Japán elfogadott új jogszabályokat az illegális fakitermeléssel kapcsolatosan, az Egyesült Államok is aktívan részt vesz ebben a folyamatban, most szorosan követjük ennek a végrehajtását. Nem csak a TSD fejezet tartalmaz egy erre vonatkozó fejezetet, amely kitér az illegális fakitermelésre is, ez egyébként nem fogalmaz puhában úgymond, mint a többi megállapodás. De természetesen az EU fakitermelési megállapodás továbbra is érvényben marad. Ez a megállapodás az EU importőreit arra kötelezik, hogy átvilágítást végezzenek a japán ellátóknál, hogy nem erőjön fel a az illegális fakitermelés az ellátási láncban. Úgy gondolom, hogy egyre szorosabb együttműködésben dolgozunk Japánnal ebben az ügyben, és ez a jövőben is így lesz. Ami a többi észrevételt életi. Például a japán járművek kérdése. A minden járműre kiterjedő liberalizálás, tudjuk, hogy ezt az irányt sürgeti az iparág, Hogyha megnézzük, hogy merre tart a japán iparág, azt látjuk, hogy egyre tisztább, kevésbé környezetszennyező járművek felé mozdulnak el. Meg lehet fordítani ezt az érvet, azt mondhatjuk, hogy egyre innovatívabb és környezetbarátabb termékeket állítanak elő a közeljövőben. Uh, uh, uh, uh, the, the... Például a Toyota közelmúltbeli erőfeszítéseire is hivatkoznék. A japán autók vonatkozásában figyelembe kell venni azt is, hogy nagymértékben ezeket Európában állítják elő, EU jogszabályok alapján, miközben az EU-ban értékesített japán autók 3 millió autóról beszélünk, két és felett ebből már az Európai Unióban állítanak elő. Ha megnézzük, hogy akár az import növekedhet, nem látjuk egyik autotípus dominanciáját sem kibontakozni. Ami We, the, the European Union is of course... Balnavadászat ügyében az Európai Unió elkötelezetten védi a cetfajok mindegyikét. Nemzetközi szinten is kiáll az Európai Unió következetesen a globális moratórium mellett a Nemzetközi Bálna Vadászati Bizottság fórumán és egyéb találkozókon, ami ezt a megállapodást illeti és a kereskedelmi bálna vadászatot. Erre nem terjed ki a megállapodást, mert az Európai Unió nem kereskedik bálnával, ezért ez így nem lesz kereskedelmi kérdésem. Japán szeretett volna ebben a megállapodásban ezzel is foglalkozni, de mi ezt kizártuk. Ez természetesen nem meríti ki az összes erőfeszítésünket nemzetközi szintéren, továbbra is foglalkozunk az ügyel. Egyéb kérdések? Igen, egy nagyon fontos kérdés, az elővigyázatosság elve. Ezzel kapcsolatosan azt kell elmondanom, nem igaz, hogy nem kerül említésre a TSD fejezetben, a 16.9-es pontban szerepel, és a szerződésben is szentesítésre került. Vagyis az elsődleges jog fogalmazza meg ezt az elvet ezzel kapcsolatosan. Az elővigyázatosság elve nem sérül a megállapodásban, ellenkezőleg tényszerűen része ez azoknak a kivételeknek, amelyek a megállapodásban szerepelnek, már ami a különböző területeket illeti, amelyekre nem vonatkozik a szabályozás. Az elővigyázatosság elve továbbra is központi eleme a jogszabályalkotási rendszernek, ezt a megállapodás is előírja. Emellett a VTO szabályok is elismerik ezt, ezek továbbra is életben vannak, az EPA ezzel nem változtat, vagyis a VTO szabályokon. Ez is fontos elem, erre is nagyon fontosnak tartottam kitérni. Köszönöm. Thank you very much. No. Köszönöm szépen. Tursenszki asszony, van-e még mondani valója? Non, pas particulièrement, je... Nem, igazándiból nincs hozzátenni valom, mindenről beszámolok Mele asszonynak, és el fogjuk terjeszteni majd Mile asszonynak a jelentését a későbbek során. Köszönöm. Yes, uh, thank you very much too. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 5-e, az MV-ben eh, október 10-én vagy 18-án szavazunk. Ezzel lezártuk a napi rendi pontot, most visszatértünk az ötödik napi rendi pontra. A jelentéstételi kötelezettségek összhangba hozatala a környezetpolitika terén. Jó magam vagyok felelős ezért eh, a témáért. Először is szeretném üdvözölni a bizottság szándékát, hogy összekívánják egyeztetni a jelentéstevő kötelezettségeket ezen a területen, és a rendeletek, irányelvek rendelkezéseit szeretnék aktualizálni. Bizonyára tudják, uh, a jogszabályalkotási javaslat az aktualizált cselekvési tervből származik ezen a területen, az áttekintésnek az egyik eredménye éppen ez volt. A bizottsági javaslat tartalmaz egy határozatot az eljárási szabályokról az környezetpolitika terén. A jelentéstétel vonatkozásában ez Gambos úr ügye. Szeretnénk javítani az átláthatóságot a jövőbeli értékelésekre nézve, egyszerűsítve, csökkentve az adminisztratív terheket a tagállamok és a bizottság számára. Ugyanakkor javasoltam néhány módosító javaslatot is, javítandó a jogszabályi alkotási javaslatot, modernizálva az információkezelést, csökkentve az adminisztratív terheket. A javaslat arra vonatkozott, hogy átlátható hozzáférést kapjanak az érdekeltek az környezeti információkhoz, beértve a közvéleményt is. A negyedik célkitűzés ebből a szempontból nagyon releváns, több módosító vonatkozik a definíciókra, a különböző fogalmak definíciójára az alapjogszabályokban, amelyeket említ ez a javaslat bizonyos fogalmak szerepelnek, tehát ezeket kellene összehangolni, egyszerűsíteni a szöveget, és remélhetőleg így a szövegek világosabbak lesznek. Szeretném a társ jogalkotók szerepét is előtérbe helyezni, beleértve az Európai Parlament szerepét is, tisztázva az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepét, a jelentéstételben és a monitoring gyakorlatban. A 35-ös irányelv vonatkozásában, már ami az környezeti rehabilitálást illeti, és a környezeti károk helyrehozását, úgy látom, hogy részletes kritériumokra van szükség, a tekintetben, hogy a környezeti kár milyen típusú, milyen mértékű, ezt a jogszabályban kategorizálni kell a 63-as irányelv, ami a tudományos célokra való felhasználást határozza meg, olyan követelményeket állít, amelyek szerint a bizottság nem csak hogy közzéteszi, hanem aktualizálja is az adatokat, amelyeket a tagállamok nyújtanak be. A 166-os rendelet szól az európai nyilvántartásról. A tagállamok számára egyértelmű jelentétételi határidőt határoz meg az adatok vonatkozásában, amelyeket ez a rendelet határoz meg. A 995-ös rendelet az operátorok felelősségét határozza meg fakitermelés tekintetében. A bizottság megemlítette a bizottság jelentés felülvizsgálatának lehetőségét, minden jogalkotási ciklusban javaslatot kell tenni ennek értelmében, és 6-ról 5 évre csökkenne a bizottsági felülvizsgálati időszak. Javaslunk bizonyos rendelkezéseket a szabályozási eljárásra vonatkozólag az alapjogszabályok vonatkozásában. Véleményem szerint a javaslatokat össze kell hangolni a Lisszaboni szerződéssel, tekintetben arra szólítok fel, hogy delegált aktusokat használjunk bizonyos cikkek esetében, amelyeket a javaslat tartalmaz. Remélem, hogy ettől világosabb lesz a szöveg, és a társjogalkotók ez alapján tudnak dolgozni. A Lisszaboni szerződése való összehangolás elsősorban a delegált aktusok használatára vonatkozik. Ez nem csak frissítése a bizottsági javaslatnak, hanem javítja a jelentéstételi és nyomonköveteli gyakor- nyomonkövetési gyakorlat egészét. Röviden ennyiben mutattam volna be ezt a nagyon technikai jogszabályalkotási dossziét, számítok önökre, Bizonyára tovább tudják ennek a munkának a színvonalát javítani. Először is a jelentéstevőket szólítanám fel. Szólalásra Lucsi úr. Mr. Paulucci. Paulucci. Mikrofont kérnék szépen. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a munkát, tisztelt kolléganő nagyon-nagyon mire hatoló munkát végzett el, és reméljük, akárcsak ön is, hogy a tagállamok által szolgáltató adatokat a lehető legjobban ki lehessen aknázni. Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren egy sor módosítót kell, hogy előterjeszünk. Uh, no. Mr. Martinez. Oh, Mr. Martinez. Martinez úr. Martin úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Örülök annak, hogy a nyári szünet után az első ülés, amelyen részt vezek, az önök szakbizottsága, mindig örömmel jövök ide. És azt gondolom, hogy mivel az ön jelentéséről van szó, először és köszönetet kell, hogy mondjunk önnek, elnök asszony, az elvégzett munkájáért, ezt nagyra értékeljük. A frakciónk mindig támogatja, hogy csökkentsük az üzletekre vonatkozó szabályozásokat, ezzel hozzájárunk az üzle- a vállalkozások nyereségességéhez, több lesz a munkahely, és így a gazdaság jobban működik. Ugyanakkor természetesen a bizottság és az európai intézmények minél több pénzt költenek ezen adatok értelmezésére, annál kevesebbet tudunk másra költeni. Erre mindig oda, oda kell figyelnünk, Ráadásul az idő is sürget, sürgeti az Európai Uniós intézményeket, és tehát így másra nem tudjuk költeni ezt a pénzt. Van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni a jelentésből, amelyekkel kapcsolatban aggodalmaink vannak. Elsőként, nem, egész, nem egészen értjük az érvelést amögött, hogy a plusz szabályozást javasolnák a 2004 per 35 EC irányelvvel kapcsolatban, és a 2016 640-es rendelete kapcsolatban. Másodszorban pedig nagyon nagyra értékelem az ön által mondottakat, mi szerint mindent harmonizálni kell a Lisszaboni állapszerződéshez, de nem egészen értjük, hogy a 18a cikk a delegált aktusok miért kerülnek ide be. Ezt támogathatnánk, de nem egészen értjük, hogy mi emögött a logika, és ezért további pontosítást szeretnénk kapni, még mielőtt döntenénk róla. Ugyanakkor összességében üdvözöljük ezt a jelentést, úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, és teljes mértékben támogatjuk a mögötte meghúzódó indokokat. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Rész asszony kap Thank you, Mrs. Chairman. It's good to be... Köszönöm, elnök asszony. Örülök én is annak, hogy itt lehetek megint. Megfáztam, úgyhogy hát mindent megteszek azért, hogy Frederik Federle nevében elmondhassam a megjegyzéseket, ő az árnyék előadónk. Frederik azt mondta, hogy üdvözli a bizottság javaslatát, egyrészt csökkenteni kell a terhet az érintettekre, és növelni kell az előnyöket, miközben a lehető leghatékonyabb módszereket kell az adatgyűjtésre alkalmazni, azáltal, hogy elektronikus eszközöket használunk, és így jobban be lehet gyűjteni és fel lehet dolgozni az adatokat. A benyújtott módosítókkal kapcsolatban elnök asszony támogatja azt a célt, hogy átláthatóbb legyen a hozzáférés az egyértelmű környezetvédelmi információkhoz az érintett felek részéről, ideértve természetesen a közvéleményt is. És azt a célt, hogy jobb legyen a koherencia, egyszerűsíteni kell a szövegen, és általában egyértelműbb lesz a javaslat. És általában üdvözli a javasolt módosításokat, amelyeket az előadó javasol, hogy meg kell erősíteni a társelőadó, a társ jogalkatók szerepét, ideértvén a parlamentét is, és tisztítvédelmi ügynökség szerepét az általános jelentéstétel és monitorozás során. A frakciónk, az ALDE úgy gondolja, hogy a jelentéstétel nagyon fontos része a jogalkotásnak, és azt mutatja, hogy az Európai Uniós joganyagot hogyan hajtják végre, és elérje-e a céljait. És ez nagyon fontos információforrás a polgárok számára is, például az EU-s levegőminőségével kapcsolatban. Áronvonalasítja a jelentés módszereket, és csökkenti a tagállami terheket, növeli az átláthatóságot, és biztosítja azt, hogy kellő információval rendelkezünk azért, hogy az Európai Unió megfeleljen a céljának. Frederik köszönetet mond az előadónak, önnek, előadóasszony, és nagy érdeklődéssel várja a további együttműködést. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen. Skellek képviselő. Thank you, Madam Chair. Uh, so... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Uniós polgároknak joguk van, hogy megismerjék a levegő minőségét, vagy a víz minőségét, és hogy tudják azt, hogy a tengervize elég tiszta, és a tengerpartok tiszták-e. Ezért frissített, megbízható információra van szükség az EU részéről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ennek a központja de elutasítjuk a bizottsági javaslatot a jobb jogalkotás nevében, hogy tagállami jelentéstételi kötelezettséget vezessen be, ami a környezetvédelmi jogalkotásokat illeti. Üdvözöljük az ön jelentését, szeretnék ebből kiemelni néhány főbb kérdést. További technikai változást javasol amelyet a bizottság átírt a folyamat során. A delegált aktusokkal kapcsolatban már szót említett a javaslatairól. Az EU több helyen megerősíti az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepét, a társjogalkotók és általában a jelentéstétel mechanizmusát, az öt éves európai parlamenti mandátumot figyelembe kell venni, és így a parlamentnek is lehetősége lesz arra, hogy a fő környezetvédelmi jogalkotásokban minden egyes mandátum során ö, határozatot hozhasson, és ö, javaslattal élhessen. Üdvözöljük az eddig végzett munkáját, köszönet ezért. Elnök, köszönöm szépen, Skrillek képviselő. Valaki más szeretne hozzászólni? Nem látom. Van ott valaki? Ek úr, szeretne hozzászólni? Please. Danke, Frau Präsidentin. Ich bin leider... Köszönöm, elnök asszony. Sajnos csak most érkeztem, úgyhogy valójában nem tudom, hogy milyen témáról van itt szó. Epst, mondja az előadó. Az ötös napi randi pontnál járunk, mondja az elnök asszony. Ön árnyék jelentéstevő. A környezetvédelmi szakpolitikai jelentéstételi kötelezettségek. Nem a hetes pontnál járunk? Az ötös pontnál járunk, mondja az elnök asszony. Nem, ezzel kapcsolatban nincsen semmi mondani valom. Köszönöm, Ek úr, mondja az elnök. Ha más nem kér szót, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, önnek és a szakbizottság tagjainak is. A bizottság nagyon hálás azért, hogy elfogadták a jelentés tevői feladatot ezen összetett joganyaggal kapcsolatban. Figyelmesen meghallgattuk az ön jelentésének a körvonalait és az ezzel kapcsolatos észrevételeket az árnyék jelentéstevők részéről. Szeretnénk a szakbizottságot emlékeztetni több átfogó elvre, amelyek ösztönözték a bizottságot, amikor a javaslatot megfogalmazta. Több elv és célkitűzés egyfajta reakciót jelent az elhangzottakra. Az első fő célkitűzés az volt, hogy növeljünk az átláthatóságon és a számon kérhetőségen tagállami szinten a környezetvédelmi kérdésekben. Ezek rendkívül fontosak minden polgár számára, nem csak az európai intézmények számára, nem csak a nemzeti kormányok számára. Mindenki számára nagyon fontos az, hogy a környezet állapotáról az információk eljuthassanak a polgárokhoz is, és ne csak az Európai Bizottsághoz és más politikai döntéshozatali szervekhez. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal megerősítjük a szubszidiaritást és nemzeti szinten a számonkérhetőséget, és ezáltal lehetővé tesszük a közvélemény számára, hogy nyomon kövessék a következő befektetéseket ezen információk alapján. A második fő elv, amely megihlette a bizottságot és a munkánkat, az az, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő bizonyítékkel rendelkezünk a döntéshozatalhoz. Az egyik árnyék jelentéstevő ezzel kapcsolatban elmondta az észrevételét, és ezért szeretném őt és a szakbizottsági tagokat megnyugtatni azzal kapcsolatban, hogy a javaslatunk célja az, hogy csökkentsünk az administratív terheken a jelentéstétellel kapcsolatban, az egyes joganyagokkal kapcsolatban, ugyanakkor odafigyeltünk arra, hogy biztosítsuk azt, hogy míg modernizálunk a jelentéstételen, sem a bizottság, sem a parlament, sem a tanács nem kap majd kevesebb információt azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mennyire felelnek meg a különböző kötelezettségeknek, amelyek az európai jogban elő vannak írva. Tehát csökkentjük az adminisztratív terheket, erről már beszéltem. Ez egy nagyon fontos célkitűzésünk volt, amikor megfogalmaztuk ezt a javaslatot. A modern technológiák használata, ez persze összefügg az adminisztratív terhek csökkentésével, úgy gondoljuk, hogy itt az idő, és más eszközökben is próbálkoztunk az elmúlt évek során ezzel a környezetvédelem területén, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a modern technológiát, a műholdakat és egyéb információtechnológiai eszközöket azért, hogy képesek lehessünk, és ez itt a mostani javaslat központi eleme, azért, hogy mindenki számára könnyebb lehessen áttekintést nyerni a környezet állapotával kapcsolatban, egy vagy másik joganyagban, és mindezt egyértelműbben. Mert néha elveszünk a részletekben a különböző intézkedések, adatok, egyes részletekkel kapcsolatban rendelkezésre állnak, de nincsen meg az összkép, és ezért nem látjuk a fától az erdőt bátorítanánk a szakbizottságot arra, hogy a már korábban is alkalmazott elvet folytassák, ön elnökasszony a jelentésben erre kitér, és hálásak vagyunk azért, hogy frissítettek az egyes intézkedések közötti korrelációval kapcsolatos észrevételeiken. Elhangzott egy valami, arról, hogy a Lisszaboni szerződéshez hogyan viszonyul ez az anyag. Szeretném az árnyék jelentéstevőt, aki ezt a kérdést felvetette, megnyugtatni, hogy ez a javaslat összhangban van a Lisszaboni alapszerződéssel, és ezen korreláció csak megerősödik a javaslatunk során. A bizottság pár évvel ezelőtt benyújtott egy javaslatot, amelynek az volt a célja, hogy Lisszabonisítsuk az Európai Uniós joganyagot. Nos, e, ezt a társjogalkotók még nem fogadták el teljes mértékben. De a valóság megköveteli azt, hogy nem várhatjuk meg ezen intézkedés végső kimenetelét, tehát a mostani jogalkotási javaslattal próbálunk olyan szabályokat és megoldásokat bevezetni, amelyek megfelelnek az saláta rendelet előírásaival, ami a Lisszaboni korrelációt illeti. És természetesen a jövőben is odafigyelünk majd arra, hogy ne legyen semmilyen eltérés, divergencia a mostani javaslat és a Lisszabonisítással kapcsolatos saláta rendelet között. Végül, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a kiegészítő módosítókért is, amelyeket ön bedolgozott a jelentésbe. A, az egyik irányelve kapcsolatban három évvel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt a bizottság egy fitness tesztet javasolt, és ebből kiderült az, hogy ez az eszköz ahhoz, hogy valóban hatásos lehessen, több információt igényel több adatra van szükség a tagállamok részéről minden egyes operációval kapcsolatban az egyes országok és az egyes ágazatok tekintetében. És most próbálok egy másik észrevételre is választ adni, az egyik árnyék jelentéstevő vetette ezt fel. Mi további bürokratikus szintet nem vezetünk be néhány további kötelezettséget bevezetünk az irányelvhez képest, de egyszerűen csak egy értékelésre reagálunk, amelyet a bizottság pár évvel ezelőtt készített az irányelvvel kapcsolatban, és a tagállamok véleményének megfelelően járunk el. Tehát a tagállamok és a bizottság egyetértenek abban, hogy szükség van erre az információra. A tagállamokkal közösen, akikkel együttműködtünk a közelmúltban, készen állunk arra, hogy a lehető legtöbb előnyt tudjunk szerezni ezen kiegészítő intézkedésnek köszönhetően. Ezért kérjük az önök szakbizottságának a tagjait arra, hogy támogassanak minket ezen módosítóval kapcsolatban is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük az érdeklődését és a támogatásukat. Azt hiszem, hogy a jövőben az együttműködés nagyon jó eredményeket fog hozni feljegyeztük az aggodalmaikat és kérdéseiket, ezekre választ fogunk majd adni. A módosítók benyújtási határideje, amelyeket nagy érdeklődéssel várok, szeptember 4-e, 11 óra. Az MV-ben október 10 vagy 11-én fogunk szavazni remélhetőleg erről az anyagról. Így akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és tovább léphetünk a hatodik pontra, a mű, egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ez a témánk. Együttdöntési téma ez, a jelentés tervezetet Rész asszony készítette öné a szó. Zidant. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy most már itt tarthatunk, és tényleg a téma lényegével tudunk foglalkozni. mert az elnök önök még júniusban a körünkben járt, jelezte, hogy mennyire szűk idő áll a rendelkezésünkre, a bizottság megtette a javaslatát, és mindenki tudja azt itt a teremben, hogy mennyire lényeges az, hogy a választások előtt le tudjuk zárni ezt az ügyet. tervezett. aztán itt van az általam készített jel, jelentéstervezet, és hát tudjuk azt, hogy a műanyagoknak a megjelenése az 50-es években forradalmi volt. Mindent megváltoztatott mennyiségekben, gyakorlatokban, viselkedésekben, a hozzáállásunkban, és nagyon lényeges az, hogy mi most, mi jogalkotók, megállapítsuk azt, hogy hol tartunk, és lássuk azt, hogy a hulladékok ö, olyan mennyiségben jelentkeznek, hogy az utánainkat tulajdonképpen az életüktől fosztják meg. Ami most a leginkább foglalkoztat minket itt és most, az az, hogy mi történik az egyszeri felhasználású, egyszeri használatú műanyagokkal. Most gondolunk itt a különböző szívószálokra, a különböző kis műanyag poharakra, tányérokra, és így tovább. Olyan termékekről van szó, amelyeket használunk egy percig, két percig, és aztán eldobjuk őket. A számok, az adatok nagyon súlyosak. 85%-a a hulladékoknak, a műanyag hulladékoknak Európában pontosan azok az anyagok, amelyeket az imént használtam, és 26 millió tonna az, amely előállítatik évente az európaiak által. Ezeknek a tetemes ugye része olyan műanyagot jelent, amelyet vissza lehetne forgatni, azaz van mit tenni Hallottam a teremben, illetve ebben a szakbizottságban, hogy azt mondják, hogy hát jó, még ráérünk, várjunk még, és így tovább. De hát ugyanakkor az is tény, hogy a tengeri hulladéknak is óriási felelőssége van, illetve a hulladék termésben Ázsiának is hatalmas felelőssége van, de úgy gondolom, hogy nem várhatunk. Rióban 1992-ben eh, az Európai Unió zászlót bontott, és meghirdette a szövetséget az éghajlatváltozás tekintetében ugyanígy kell, hogy eljárjunk a műanyagokkal szemben is, amelyek az óceánokban, tengerekben vannak hulladéként jelen. A szakbizottság, illetve a bizottság is megtette a javaslatát, és úgy gondolom, hogy fontos kiemelnünk a makroplasztikákat, a makroműanyagokat. Ezeknek a fontosságai is óriási. 27%-a a hulladékoknak a tengeri eszközökben, mármint a halászati eszközökből származnak. Éppen ezért köszönetet mondanék mindazoknak, akik teljes mértékben kiállnak a tekintetben, hogy hogyan lehet mindezt megfordítani. És ugyanakkor tudjuk, hogy léteznek különböző alternatívák papír és egyéb formában, ezek nem drágák, hozzáférhetőek, nagyon gyakran európai előállításúak ezek az alternatív eszközök, de ezen kívül még vannak olyan intézkedések is a természetben, amelyekkel nem ennyire radikálisak, mint az előzőek, és amelyek mondjuk így például az élelmiszer tartályokra vonatkozóan, a műanyag pohárokra tartozan, ez szerepel a négyes cikkben, aztán ott van a címkézés kötelezettsége, amely szintén megjelenik többek között a törlökendők esetében, és hát szó esik arról is, hogy kiterjesztett felelősségben kell, hogy leledzenek a termelők. Tanulmány is készült a bizottság által, és a ráfordítás és előnyöknek az adatai is megjelennek, különböző forgatókönyveknek a, fényki, a fényében, attól függően, hogy mennyire vagyunk ambiciózusak. Kiemelném azt, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Bizottság ő, és hát tudom arról azt, hogy már a árnyék jelentéstevőkkel számos értekezett zajlott, de azt szeretném kiemelni és kérni a bizottságtól, hogy tegyék, tegyék nyilvánosságá, nyilvánossá azon tanulmányokat, amelyet az Erománia nevű cégé készített. Ez nagyon lényeges. A politikai döntések határozták meg a jelentésemben, hogy milyen irányba fogalmazta meg a javaslataimat. 2030-ra 22 milliárd eurós összeggel szembesülünk, és ebből a költségből tulajdonképpen 6 millió eurót tudnának megsporolni a fogyasztók, hogyha váltanánk. És az is nyilvánvaló, hogy az európai ipar számára sokkal költségesebb lesz a folyamat, hogyha nem változtat a jelenlegi gyakorlatokon. Oken asszonyra nézek, tudjuk, hogy mennyire fontos a fogyasztóknak a megjelenése, és hogy milyen változás történt gyakorlatilag egyik napról a másikra a akkor, amikor a műanyag ö, ö, zacskóknak a használatáról ö, volt szó, a holttasakokról, és hát nagyon szépen is gyorsan meg lehetett változtatni az emberek hozzáállását. A kiterjesztett felelőssége a termelőknek szinte korlátlan, szinte árnyalt, árnyaltság nélküli a 8-as cikkben, a, a 2 és további paragrafusaiban vajon ugye mit tehetünk a tekintetben, hogy a termelők akár még a folyók, patakoknak a tisztításában is részt vegyenek. Nos, ez kérdés azért szerintem kérdéses, hogy mennyire vennének ebben részt, milyen részt vállalnak. A módosítókat megfogalmaztam, mint egy 30-nyi, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a felelősségvállalás már 2024, már december 31-től érvényesüljön, és a módosítóknál, ugyanúgy, mint a többi módosítónál együtt dolgoztam az Európai Parlament jogi szolgálatával. A négyes cikk arra vonatkozik, hogy hogyan lehet a különböző élelmiszer tartályokat, illetve a műanyag poharaknak a fogyasztását visszacsökkenteni kell visszanyomni, visszafogni, de úgy gondolom, hogy nem eléggé ambiciózósok itt a bizottsági javaslatok. Úgy gondolom, hogy további adatokra van szükség, mégpedig a célok megfogalmazásában. Nem szabad, hogy 2024-ig váljunk, és az átültetés meg kell, hogy történjen a tagállamok út által, mégpedig az Európai Bizottságnak a felügyele alatt. Aztán ott vannak a kupakok és a különböző fedeleknek a használata. Most is tudjuk, hogy az egy ötöde a tengeri hungarlajtnek a különböző palackok. Viszt is vissza kell szorítani, legalább 25%-kal 2025-re maga az ágazat is elkötelezett vezet ebben, és vannak tulajdonképpen líderek, akik már azt mondják, hogy 2025-re százalékos mértékben visszaforgatható, újra felhasználható anyagból fogják előállítani palackokat, nem akarom neven nevezni. A halászati eszközöknek a tekintetében reális számokkal fogalmaz a bizottság. Izland például 80%-kal dolgozik már most a halászati eszközök, a hálóknak az esetében például. Aztán más témákban magasabb tettem a mércét, mint az Európai Bizottság. Itt gondolok a filterekre, a a szűrőkre, illetve azon holtasakokra, amelyek ezeket nem fed le az irányel, ezek a nagyon könnyű holtasakok. 2014-ben megjelent a hidrológia folyóiratban egy tanulmány e témában is, és az egészségügyi célokkal is éppen ezért kiemelten kell foglalkozni. A kérdések tehát olyan kérdések, amelyekkel régóta foglalkozunk. Itt Lorenz kollégára nézek, de Grosztet asszonynak a munkáit is említettem, 2013-ban foglalkozunk többek között ezzel, és a 25-ös cikk, illetve módosító senkit nem fog meglepni senkit, különösképpen a dohány előállítók esetében úgy gondolom, hogy a műanyag filtereknek az alkalmazása 50%-kal kell, hogy 25-re történjen, illetve 80%-kal célokat 2030-re szakértőkkel dolgoztam együtt ebben a témában is, és a VTO-nak a dohány ágazati szakértőivel. Tehát nagyon lényeg az, hogy ezen a területen tovább lépjünk. Csak úgy, mint a műanyag tasakoknak az esetében teljes tiltásra lesz szükség. Ez az előző irányelvnek a hatókörében még nem tartozott bele, de úgy gondolom, hogy itt most fontos az, hogy a derogáció csak arra vonatkozon, amikor higiéniai okok miatt ö, a, ö, szabályoznunk kell, illetve lehetővé kell tennünk a műanyag zacskóknak a használatát. Nagyon sok további javaslatra számítok a kollégák részéről. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madam. Köszönöm szépen, Riz asszony. Az árnyék előadók következnek. Florence úr először. Köszönöm, elnök asszony. Rízasszony, gratulálok, hogy ilyen rövid idő alatt, a közvélemény nyomása alatt ilyen gyorsan, ilyen kiváló munkát készített. Ez mutatja, hogy ön milyen kvalitásokkal rendelkezik. Köszönjük szépen. Megismétlem, amit ön mondott. Aki most ezt nem értette meg, hogy ami a tengerben található hulladéket illeti, az hagyjon fel a politikával és mással foglalkozzon. Valóban. Már az utolsó órában járunk, lépnünk kell. Nagyon sürget minket az idő. Nem nagy probléma számomra, hogy az eldobható anyagokkal kapcsolatban, vagy a fültisztító pálcikával kapcsolatban. Hát valójában én, nekem semmi gond az, hogy ne műanyagot használjunk riz, asszony nem lepődik meg majd azon, hogy viszont a dohánytermékekkel kapcsolatban én bizony minden bűnre készen állok, de tudjuk azt, hogy az ivóvíz ahhoz, hogy iható legyen, ahhoz nagyon sokat kell rajta tisztítani. Miközben, hogyha azt látjuk, hogy az állomásokon, az utcákon mennyi cigarettát láthatunk. Azért, mert egyszerűen nem sikerült ránevelni a társadalmat arra, hogy jó helyen dobják el a cigarettacsikket. Egyszerűen itt rosszul nevelt emberekről van szó, és még rosszabb az, hogy közülök sokan a mi korunkbeliek. Tehát természetesen a hulladék kérdése egy rendkívül komoly kérdés, és én nagymértékben egyetértek önnel, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy mindenki foglalkozzon azzal, hogy a saját szemetét hova rakja. És fontos az, hogyha az utcán marad a hulladék, akkor az utcák tisztítással kapcsolatos költséget is megfelelően hárítsuk át az érintettekre. Én a tilalmakat tényleg nem szeretem összességében, de azt gondolom, hogy egyszerűen jobban kell nevelni a társadalmat. Én nem zárok itt semmit sem ki. De hogyha én magam szombat reggel azt látom, hogy hogy néz ki egy hely azért, mert tele van cigaretta csikekkel, akkor hát persze a dohánytermelők lehet, hogy banditák, és egyszerűen én nem találok erre választ. Tényleg azt kérem, hogy ne menjünk túl a célon, ne lőjünk túl a célon. Igen, van valami a WC papírban is ebből, de azért összességében a WC papír nem műanyagból van. Ami a finanszírozást illeti, akkor ezt hogyan fogjuk megoldani? Tehát nem egyszerű ez a kérdés, de azért vannak olyan tilalmak, amelyeket tudok támogatni. Azt gondolom, hogy ez a vita ahhoz fog vezetni, hogy tömegesen van szükség az innovációra. A műanyag, pálcikák, szívószálak két-három éven belül önként el fognak tűnni. Jó a nyomás, az iparág eléggé okos ahhoz, hogy felismeri ezen környezetvédelmi problémákat. Van három unokám most, nekik azt mondjam, hogy a lufi amit mondjuk az óvodában kapnak, hogy azt inkább ne vegye a kezébe? Hát ehhez ők túl kicsik, hogy ők ezt megértsék. Tehát tényleg a, a lufira kell ráírni, hogy nem szabad ezeket feleregetni. Hát, most ezt én nem fogom tudni támogatni. Az, hogy a szülőknek megmondjuk azt, hogy a használt lufikat utána megfelelően jó szemetesbe dobják, igen, ott tudom támogatni önöket. De azt gondolom, hogy nem kell az országoknak ilyen dolgokat megmondani, hogy a lufikat hogyan kell felcímezni. Nem hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb problémánk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Paulucci úr következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. és akárcsak Florenc kollégám, én is köszönetet mondanék Risz asszonynak a jelentés tervezetéért. Teljesen jogszerű az, hogy próbáljuk megerősíteni az intézkedéseket a, papír, a nejlonzackokkal kapcsolatosan, a cigaretta szűrőkkel kapcsolatosan, és így tovább. Meg kell erősítenünk a különböző normákat, szabályokat és a ö, csomagolásokat, úgy gondolom, hogy biztosítani kell kellő mértékben, de rengeteg dolog van itt, akár még a fagyi, amit nyalogatunk, és amelyik egy műanyag polcára van felfagyasztva. Ezen kívül szükség van arra, hogy különböző átlátható szabad számításokat végezünk módszerekben is tovább kell lépnünk, úgy kell eljárnunk, gondolom, illetve vélem, hogy azonos legyen az eljárás a körkörös gazdasági eljárásunkkal kapcsolatosan, tehát arányosságra van szükség és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen visszaforgatási lehetőség van az adott terméknek. Minél kisebb a visszaforgatható anyag rész, annál inkább a termelőnek kellene kötelezettséget vállalni. Aztán halászat. A fenntartható halászat tekintetében a halászoknak is segíteniük kell ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Attól tartok, hogy ugyanakkor most már nagyon nehéz újabb, újabb is terheket róni a halászokra, akkor, amikor arról lenne szó, hogy hogyan lehetne kihalászni ezeket a hulladékokat. Már így is sok teher van rajtuk. Aztán meg kell erősítenünk az üveg visszaváltás, illetve hát a különböző palackoknak a visszaváltását, a visszavételét, és úgy gondolom, hogy nagyon szigorúan kell, hogy fellépjünk akkor, amikor a tengerek, óceánok és a tengerpartoknak a védelméről van szó, de vigyázat, nem szabad, hogy nagyon bonyolítsuk az állampolgárok életét. Például az egyszeri használatú műanyagok esetében mi történik a kórházakban, illetve a zárt láncokban. Ezek olyan ö, intézmények, területek, amelyekre vonatkozóan egyedi szabályokat kell foganosítani és ott vannak még a lebomló műanyagok, mindenképpen a jó irányba haladunk. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, collega's, kringloop-economie loop... Köszönöm szépen. Mindannyian értjük, hogy a körforgásos gazdaság az irányvonala a szakbizottságunk munkájának, majd a műanyag stratégiával kapcsolatosan a plenárison indítjuk el a vitát. Én nagyon érdekesnek tartom ezt a témát, és alig várom, hogy az elsősorból tekintsem végig a jogalkotási gyakorlatot. Az Állatok Bibliája című film, ezt az interneten láttam, Azóta nagyon sokan megnézték, egy olyan tengerpartról szól Indiában, amely tele van műanyag szeméttel, valaki vállalja, hogy kitakarítja, de egyedül nem tudja megtenni. Jönnek a barátai, és végül az egész közösség ezen dolgozik, hogy a 4200 tonna műanyag szemetet elvigye a tengerpartról. És végül láthatóvá válik a strandon a homok, és visszatérnek napozni oda a teknősök. A kérdés, hogy mi történik a 4200 tonnányi műanyag hulladékkal. Mindannyian tudjuk, hogy Indiában hulladék elhelyezőkbe viszik szeméttelepre a hulladékot, és megvan az esélye, hogy visszakerül az óceánba a hulladék. Világra szóló probléma, ez globális probléma, és az Európai Unió egyedül nem tudja megoldani. Önmagában nem a takarítás, az hulladék eltakarítása a probléma, hanem hogy felmérjük, hogy honnan jön, ez a hulladék, végig kell tekinteni a termelési és fogyasztási láncolatokat, hogy feltárjuk, honnan származik az óriási mennyiségű hulladék. Itt jön képbe a bizottsági irányelvtervezet, gratulálok a bizottságnak ezért. Az előadónak is köszönetet szeretnék mondani a nagyon konstruktív és gyors munkáért. Úgy látszik, rövid idő alatt is jó eredményeket tudunk felmutatni. Mi ennek az erőfeszítésnek a célja? Ha jól értem, a legfontosabb tíz legfontosabb műanyag szennyezőre akar koncentrálni a bizottság, viszont én szeretnék most beszélni az irányelv céljairól is ennek általánosabbnak kellene lennie. A bizottság javaslat, az előadó tette egy bizonyos javaslatot, én pedig módosító indítványjal fogom ugyanezt megtenni. Múlt pénteken egy nagy műanyaggyárat látogatta meg Flandriában. Ők is tudják, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak a hulladék mennyiség csökkentésében a szennyező fizet elve alapján más szereplők is szerepet kapnak ebben a folyamatban. Ott van a hulladék keret irányelv. Nagyon fontos, hogy átlátható és költséghatékony legyen ez a folyamat, viszont ott van még a marketing is. A jelentés ben szóba kerülnek a márkanevek és arculatok, a fenntartható csomagolás, a fenntartható fogyasztási szokások. Ez is bekerülhetne a tizedik cikkbe. Az európai intézmények, hatóságok is jó példákat tudunk mutatni. A negyedik cikkben jelentős csökkentésről van szó. A kérdés a bizottság miért nem közöl pontos számot ezzel kapcsolatosan? az új cikkek is nagyon érdekesek. A bizottsághoz az a kérdésem, hogyan gondolkodnak ezekről a javaslatokról. Aztán hetedik cikk. Az a kérdésem, hogy mindezt hogyan lehet elérni a hetedik cikk érvényesülését. Aztán a karton dobozok és karton poharak. Ezeket is vajon besorolhatják-e egyszerhasználatos műanyag cikkek közé? Köszönöm szépen. Köszönöm önnek is. Oken asszony. Formand, a allerførst har jeg lyst til at sige, Nos. jeg kom med vores plastikposeforslag tilbage ami a műanyag tasakokkal kapcsolatos vitát illeti öt évvel ezelőtt volt ez. A bizottság részéről olyan reakciót kaptam, ami azért meglehetősen arrogáns volt. Timmermans mondta, azt hiszem, hogy annyira komplikált ez a javaslat, vagy annyira nehéz lesz az elfogadása, különösen úgy, ahogyan a zöldek javasolják, hogy szinte lehetetlen elfogadtatni. Nagyon sok furcsaságot hallottam akkor, öt évvel ezelőtt, ezen háttérrel elképesztőnek tartom, hogy itt állunk ma, a bizottság kiváló javaslatot készített, Timmermans biztos azon bűnösök közé tartozik, akik megbánták bűneiket, és tárt karokkal fogadják majd a mennyországban. Higgyék el nekem, hogy ez így van, ragyogó ez a javaslat, csodálatos. Én nagyon szeretem, hogyha valaki meglátja a fényt, magába tekint és megváltoztatja az álláspontját. Hollandiában a műanyagtasokokkal kapcsolatos javaslat nagy siker volt. Rísz asszony, köszönöm az erőfeszítéseit. Remélem, hogy gyorsan tudunk haladni a javaslattal kapcsolatosan, nem sokára itt a választás. Ez a legjobb pillanat arra, hogy megismerjük az állampolgárok prioritásait is. A klímapolitika talán a legfontosabb, de utána rögtön jön a műanyag hulladékok ügye. Nem csak a tengerekben található műanyag hulladékokról, hanem a természetben elejzett hulladékokról is beszélnünk kell. Aztán ott vannak a mikroműanyagok, amelyek megjelennek az élelmiszerekben is, mivel elfogyasztják ezeket az állatok. és az úgynevezett oxoműanyagokról is beszélnünk kellene, ezeket inkább leginkább betiltani lenne hasznos, és meg kellene említenem azt, amit már mások is említettek, részasszony is, a cigaretta filterek, szűrők ügye. Önmagában a dohányzás is káros, a filterek pedig környezetszennyezőek. Nagyon örülök, hogy ez is szerepel a javaslatban, és annak is örülök, hogy a, az ultra könnyű, ultra vékony műanyag tasakokról is szó kerül. Örülök, hogy most, ha már korábban nem sikerült, említése kerül ez az ügy is. Még egy dolog, amivel sokat foglalkozunk, a műanyagokban található veszélyes vegyületek. Ha megfelelően fel akarjuk és újra akarjuk használni a műanyagokat, pontosan tudnunk kell, hogy mit tartalmaznak. omfattet af sådan så de i hvert fald er med i en vagyis a Récsi jogszabályokban, jogszabályban található minden vegyületre ki kellene térni a címkézés tekintetében. Ezt a szabályozást is meg kellene erősíteni a termelő fizet elve. Tudom, hogy sok a kreativitás, és sokaknak vannak érdekes megoldási javaslatai, ezt a felelősséget meg kell erősítenünk, és hogyha valaki úgy érzi, hogy büntetést kell fizetnie, általában kreatívabb lesz. Beszélek most a gyártókról. Ez is fontos kérdés, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Mennyiségi csökkentés, célkitűzések ebben a tekintetben, célok, részasszony tett ezekre javaslatokat a tagállamok számára. Érdemes volna ezt a vonalat tovább erősíteni. Azután a tartályok, konténerek és élelmiszer csomagolások, ugye nem azt jelenti ezt, hogy nem azt jelenti ez, hogy kartonból kell enni vagy inni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy mosogasson inkább. És egy csomó problémát el lehet meg lehet oldani ezzel, akár még hogyha piknikre készülnek, higgyék el, sokkal jobban ízlik az az étel rendes porcelánból. A bizottság beszélt arról, hogy 50-80 százalékra szeret, kal szeretnék 2030-ra csökkenteni a mennyiséget. Ez is jó cél. Rész asszony és a többi eladott és árnyék eladott arra szeretném kérni, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a hulladék hierarchiában kulcsfontosságú az a megelőzés ennek a hierarchiának az első öt helyét is elfoglalhatja, és csak utána jöjjön az újrafelhasználás. A megelőzés mindig elő, elsőbséget kell, hogy élvezzem. Az egyszerű felhasználású műanyagokat helyettesíthetjük biológiailag lebomló műanyaga, de ez még mindig nem megoldás, mert erőforrás sokat fogyaszt és károsítja a természetet. Ne próbáljunk ilyen okos megoldásokat találni, mégiscsak a megelőzés a megoldás. Danielban bevezettek egy tiltást, illetve a léggömböket betiltották, mert nyugat felé viszi a szél, illetve a nyugati szél keletre fújja a léggömböket, ez valószínűleg egy hamar nem fog megváltozni. Tudom, hogy a, az állampolgárok támogatását is élvezi ez a kezdeményezés. Köszönöm szépen, részasszony, köszönöm. Nagyon sok érdeklődést vált ki ez a téma, sokan jelentkeztek felszólalásra. Lassan le kell zárnom a felszólalások listáját, Csapadicini, kolléga utolsó árnyékelőadóként szólalhat meg. Sì, grazie Presidente. Inizieremo a ridurre i tempi da, dal prossimo relatore. Köszönöm szépen, elnök asszony gondolom, hogy az időkeret az majd a következő hozzászólókra vonatkozik, és én ugyanannyi időkerettel rendelkezem, mint a többi árnyékjelentés tevő. Ugye itt nem csak európai, nem teljes világi viszonylatú ökológiai hatásokról van szó, illetve arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a fogyasztást. Az Európai Bizottsági Adatok szerint hatalmas megtakarításokat lehet eszközölni. Ezeket eh, el kell érnünk, ezeket érvényesíteni kell. Egyet tudunk érteni Rész asszonyjal, akinek köszönetet is mondunk a munkájáért. Többek között abban értünk egyet, hogy csökkenteni kell a cigaretta füstszűrőket. A műanyag zacskóknak a jelenlétét is a kereskedelemben szintén meg kell szüntetni, illetve abba az irányba kell mennünk, hogy hogyan lehet újra hasznosítható, illetve hát többször hasznosítható műanyag zacskók helyett egyéb típusú zacskókat használni. Mégpedig lebomló megoldásokra gondolunk, lemolmó anyagokból előállított eh, zacskókra. Ott van még a körkörös gazdasági megoldás is, de azért ne vádoljuk mindig a termelőket, a gyártókat, ne írjunk mindent az ő rovásukra. Nem, úgy gondolom, hogy minden egyednek is megvan a saját felelőssége többek között akkor, amikor a köztereken szemetelnek. Arra kell törekednünk, hogy ösztönözzük arra a köztereken, hogy a kellő helyre kerüljenek a hulladékok, és újrahasznosítóak legyenek. Csökkenteni kell ugyanakkor az ilyenfajta anyagoknak a használatát, többek között a műanyag palackokét. olyan tartályokra van szó, amely nektek a használatát csökkenteni kell. 50 százalékkal, akár, ez teljesen reálisnak vélem. És aztán mi van a buborékos itelékek, italokkal, mi van a kupakokkal, Na, ezekre a kérdésekre majd még visszatérünk, gondolom, a vita során. Pontosítani kell még a komposztálható és a lebomló anyagoknak a fogalmát. Aztán ott vannak az orvosi eszközök, amelyeket a gyógyítás során, többek között a kórházokban használnak. Nyilván ezekre majd derogációt lehet alkalmazni, de mindenképpen előtérbe kellene helyezni még ezen a területen is a biológia lebomló szerves anyagokat. Továbbá meg kellene pontosan határozni azt, hogy mit értünk műanyagok alatt, egyrészt fogalmi pontosítás, másrészt pedig hogyan lehet biztosítani a visszaválthatóságot. Tíz egyszeri használata a műanyagoknak teszi ki 75%-át a tengerparti hulladékoknak aztán ott vannak a léggömbök, ugye a, amelyekről Oken asszony is beszélt. És úgy gondolom, hogy akkor, amikor tengerparti hulladékorról beszélünk, úgy mindent belevonunk ebbe a kategóriába, nagyon sokféle hulladékokat, nem csak műanyag hulladékokat akar. Maradjunk józanak azért itt a meghatározásokban. Ami pedig az átláthatóságot illeti, illetve a veszélyes anyagoknak a jelenlétét illeti, tájékoztatni kell a fogyasztókat, hogy ilyenek vannak a környezetben, és lehetőbbé kell tenni, hogy a fogyasztók tudatosan tudjanak dönteni, választani. Köszönöm szépen! Köszönöm. Mostantól mindenkinek két percben tudom megadni a szót, mert sokan szeretnének hozzászólni, és még három további témánk is van a napi renden. Nem rövidek azok sem. Először is Rob úr, az Agri jelentéstevő volt a véleménye kapcsolatban. Két percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Nos, én vagyok az Agriban a jelentéstevő. Az Agri készít egy véleményt az önök szakbizottságának. Ma délelőtt volt ezzel a témával kapcsolatban a vita, és azért jöttem el, hogy meghallgassam az önök vitáját is. Nagy örömmel hallom, hogy az észrevételek többsége az különböző szakbizottsági tagok részéről összhangban vannak a mi véleményünkkel. Úgy gondolom, hogy a bizottság által készített anyag jó, jó kiinduló alap a vitánkhoz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy tovább javítsunk az anyagon, azért, hogy fél év múlva ne gondoljuk azt, hogy megint át kell azt írni. Tehát a jelenlegi anyag jó kiinduló pont a vitánkhoz, úgy gondolom, hogy szigorúbban kellene az intézkedéseket alkalmazni, hiszen nap mint nap újabb dolgokról hallunk, ami a műanyagok használatát illeti. Például ma, ha elmegyünk egy bevásárlóközpontba vagy egy boltba, azt látjuk, hogy mondjuk egy káposztát becsomagolnak műanyagba, egy másik káposztát pedig nem. Ha például az uborkákat egyenként műanyagba csomagolják, én ezt teljesen értetetlennek tartom. Tegnap, amikor megérkeztem a szállodámba, ott két pohár volt, egy műanyag és egy üvegpohár. A műanyag poharat még becsomagolták egy műanyag zacskóba. Én ezt nagyon nehezen tudom megérteni. Még valami. Idén nyáron bejelentettem egy versenyt, erre nagyon sokan jelentkeztek, különösen fiatalok. A versenynek a következő volt a témája, mit tegyen az Európai Parlament elsőként. Az elsőként előkerült téma az volt, hogy a műanyag hulladékokkal kell foglalkozni a parlamentnek. Nagyon fontos az időzítés is. Több kolléga már elmondta, és én is úgy gondolom, hogy a mikroműanyagokra is ki kell térnünk az anyagban, hiszen a műanyag hulladékból merül fel a mikroműanyagok kérdése, és ez rendkívül káros az emberi egészségre. További kérdés. Fontos, hogy az irányelv kitérjen a mezőgazdaságban felhasznált műanyag termékekre. Ezeket nem gyűjtik be, és ezen problémával nem foglalkozik senki úgy gondolom, hogy fontos, hogy az irányelv ezen termékekre is kitérjen. Nem a gazdák, hanem a termelők költségére, de el kell indítanunk ezt a folyamatot. Azt remélem, hogy két hét múlva megszületik a végső anyag, amit beadhatunk önöknek. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Bonafé képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondanék Risz asszonynak, hogy tovább bővítette a javaslattal a célkitűzéseket. Nyugtázzuk, hogy az Európai Bizottság betartotta az ígéretét, hogy hamarosan és gyorsan jogalkotási javaslatot tesz. Valóban sürget az idő. A műanyagok általi szennyeződés egyre elterjedtebb, egyre súlyosabb, és egyre inkább érinti a tengereinket, óceánainkat. Arra van szükség, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk felépni. Ami a hatékonyságot illeti, úgy gondolom, hogy osztható a bizottság javaslata, amely Európai Bizottsági Javaslat felkarolja azon javaslatokkal, amelyek már korábban is megfogalmazottak a műanyag hortáskákkal kapcsolatosan különböző műanyagokról van szó, és kitér a javaslat az előállításra, a fogyasztás csökkentésére, az ösztönző eszközökre, és így tovább. Mindez lehető, lehetővé teheti azt, hogy kézzelfogható eredményekre tegyünk szert, mint ahogy ez megtörtént már nemrégiben a műanyag zacskókkal kapcsolatosan. Ugyanakkor lenne egy kis kritika is a részemről a fellépés során az arányosság érvényesítése is szükség van. A legproblemásabb felhasználásokat kell megcélozni. Egy. Kettő. Kerüljük el azt, hogy a különböző szabványoknál, normáknál a dolgok ne legyenek kellően lehatároltak. Gondolok itt többek között a játékokra, vagy a csomagoló anyagokra. Ugye ezek tekintetében nem régiben születtek a felülvizsgált irányelvek a kökörös gazdasági eljárás keretében, és itt meg kell, hogy jelenjen a szelektív hulladékgyűjtség és a felelősségnek a pontosabb meghatározása, illetve a gyártók meghatár- felelősségnek a meghatározása. Mázsi úr? Madame la Présidente, merci. Omázsi úr, Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a javaslat készítőjének, és az Európai Bizottságnak is azért, hogy ambíciózus célkitűzéseket fogalmazott meg, de ugyanakkor jóval tovább kell, hogy lépjünk, ugyanis tragikus helyzetben leledzünk. Néhány számadat. Ez idáig 10 milliárd tonnányi műanyag előállítás történt, ennek a több, majdnem a fele kikerül a természetbe, illetve az óceánok mélyére. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy milyen adatok állnak rendelkezésünkre a demográfiai növekedés tekintetében 11 milliárd lakosa lesz 2100-ra a globusznak, és 2050-ig, ha tovább folytatjuk az előállítási ütemet, amely jelenleg érvényesül a műanyag kerületében, akkor 28,7 milliárd tonnyányi hulladék keletkezik 2050-nek, tehát sokkal több, mint amennyit a teljes emberiség ez idáig előállított, fogyasztott műanyagból. Azaz, olyan intézkedésekre van szükség, szükség amelyek nem fél intézkedések. Erre sokan kitértek, illetve arra, hogy meg kell tiltani, egyszerűen meg kell tiltani az egyszeri felhasználású műanyag előállítást. Ami pedig a csikeket, illetve a filtereket illeti, több mint 30 milliárd csik kerül ki a természetbe Franciaországban. Nem szabad, hogy gyengék legyünk a dohány iparral szemben, amely ipar a különböző új anyagokat terjeszti el is. Nagyon sok ember nem is tudja, hogy folyamatosan szívja ő a műanyagot, a műanyag termékeket, olyan műanyagokat, amelyek aztán a tenger, illetve a természetbe kerülnek be a dohányipar az egyik legszennyezőbb ipari tevékenységet végzi a világ viszonylatban, és semmilyen intézkedést nem hoztak a, vissza, a fogyasztás visszaszorítása tekintetében, illetve az ilyen anyagok alkalmazása tekintetében. Kategorikusan kell, hogy fellépjünk ezen a területen. Továbbá, a felelősségi kérdésekkel kapcsolatosan. Természetesen a fogyasztók is felelősek a maguk részéről, természetesen őket is nevelni kell, de nem szabad, hogy a felelősséget áttoljuk a fogyasztóra, és megfeledkezünk a gyártókról, az előállítókról, mert hogy ők állnak az egész rendszernek a közepén. Elnök, köszönöm szépen! Kamaki Kákesz úr. Yes, sir. Two minutes. Két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múltban a tenger szennyeződése már jelentős volt, és aztán átléptünk egy kritikus küszöbb értéket, és éppen ezért meg kell, hogy találjuk a kellő megoldásokat, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy meg kell, hogy változtassuk a szokásunk egy részét. Az Európai Bizottság javaslata pozitív lépést jelent, és nagyon nagy mértékben javítja az előterjesztés az előadónk javaslata módosítása. De félek az attól, hogy ha bár nagyon jó gondolatok, kezdeményezések merültek fel, attól tartunk, hogy nagyon nehéz ezeknek az hatásosságát értékelni, előre látni. Például gondolok arra, hogy az élelmiszer tartályoknak a csökkentése jelentős mértékben, de a jelentős mértékben az mit jelent? 10%-ot, 20%-ot, 30%-ot, és egyáltalán ezek a százalék mennyiségek elegendők? Úgy gondolom, hogy most arra van szükség, hogy figyelmesen megvizsgáljuk, melyek azok a termékkörök, termékek, amelyeket be kell vonni a szigorúbb szabályozásba. Aztán ott van az ütemezésnek a kérdése. a fogyasztás visszaszorítása, illetve hat éves terminus arra, hogy átültetése kerüljön az irányelv a nemzeti jogalkotási eszközökben. Ez azt jelenti, hogy 8-9-10 év is eltelik, még kifejti hatását az irányilv. Nagyon ö, fontos az, hogy ö, kellő hatásossággal lépjünk fel ezzel szembe. Aztán a tengereknek a szennyeződése és szennyezése. Úgy gondolom, hogy sürgető megoldást kíván folyamatos fellépése van szükség. Európában is kiváltképp az én országomban, amelynek a tengerparti szakaszó hatalmas. Úgy gondolom, hogy a problémát a forrásánál kell kezelni, és sajnos nem tehetjük meg, hogy tovább húzzuk az időt. Köszönöm szépen. Dorfman képviselő. Köszönöm ennek asszony. Nos, a műanyag hulladékot el kell kerülni, ebben egy, mindenki megállapodhat, de azért lássuk a probléma egészét. Hogyha ezt a közleményt elolvasom, és azt láthatjuk, hogy ezen európai stratégiával ezt az óriási műanyag szőnyeget a csendes óceánon vagy Indiánál el tudjuk kerülni, hát én nem tudom, hogy az európai hulladék hogyan kerül oda, ha nem a Suezi vagy a Panama csatornán keresztül. Én ezt nehezen tudom azért így elképzelni. Nos, több mint 90%-ban a műanyag 10 folyóból kerül a tengerbe. 8 Ázsiában, 2 Afrikában található. Úgyhogy meg kell nézni a valóságot pontosabban. Azt gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy mindenek előtt a recycling kérdése nagyon fontos, és az, hogy észszerű legyen a körforgásos gazdaság. A lebomló műanyag nagyon fontos, hogy ne lehessen éveken keresztül a hulladékot a környezetben tárolni. Fontos, hogy a körforgásos gazdálkodásban újra használják a hulladékot. Fontos észszerű gondolatokat észben tartani. Erre tényleg van lehetőség. Például a műanyag palackok kupakját hogyan lehet újra felhasználni. Például, hogyha egy palackot úgy hoznak létre, hogy akkor nincsen szükség ilyen kupakokra, akkor ezen kupakok nem kerülnek majd a természetbe. Nem hiszem, hogy a gyermekek nek meg kellene tiltani a lufi használatát, hát fontos, hogy az észszerű problémákkal foglalkozzunk, nem pedig fölösleges tilalmakat vezessünk be. Elnök, köszönöm szépen, Porcs képviselő. Předsedkyně, jenom velmi krátce, já si vážím práce paní zpravodajky a Köszönöm szépen. Hangsúlyos köszönetet mondanék a jelentéstevő asszonynak. Valóban olyan problémakörről van szó, amelyel nagyon intenzívek kell, hogy foglalkozzunk. Rengeteg dolgot szeretnék hozzáfűzni mindehhez, de van egy, amelyet külön kiemelnék a műanyagokkal kapcsolatosan, nevezetesen arra gondolok, és bocsánat, hogy ezt most vezetem fel, tehát a kérdésem az, hogy mi történik a, a nano vagy mikro méretű anyagokkal, amelyekkel kapcsolatosan nem tudjuk, hogy mi történik itt. Gondolok például a gumi abroncsokról, és a gumi abroncsoknak a kopása, elhasználása, elhasználódása révén kikerülő mikro és anyagok milyen hatással bírnak. Erre szintén nagyon kell, hogy koncentráljunk. Mindez ugyanakkor nagyon fontos, mert például ez el tömíti a különböző víz használt, vízzel folyó rendszereket, csatornarendszereket Európában. Úgy kérdezem, úgy látom tehát, hogy felmerül a kérdés, nem kellene, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk, ezen jogalkotási eszköz keretében és módosítók előterjesztése sorában és formájában fogok erre javaslatot tenni. Úgy gondolom az Európai Bizottságnak ezzel is kellene foglalkoznia. Thank you, Mr. Caputo. Elnök, köszönöm. Caputo képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a képviselők figyelmét egy olyan szempontra, amelyel nem foglalkoztunk kellően ez idáig nevezetesen milyen hatása lesz annak, hogyha betiltjuk az egyszeri felhasználású műanyag termékeket tény az, hogy fel kell lépnünk, tény az, hogy olyan csapás a műanyagok jelenléte, amelyel kapcsolatosan korrekciókra van szükség, még pedig kategorikus megoldások formájában, de legyünk tisztánlátóak is. Lássuk azt is, hogy a körforgásos gazdaság és a fenntartható gazdaság ban már most is egy sor egyéb kérdés merül fel, tehát a szubstitúciós anyagok, a pótanyagok, amelyek helyébe lépnének a műanyagoknak, milyen hatásúakkal, hatásúak lennének. Ugye megtehetjük azt, hogy a bio, a lebomló anyagokat alkalmazunk, a poharak, a műanyagtányérok helyett például. Vagy ott van például a papír, a karton anyagoknak a felhasználása kiváltó termék környékén. De ezek alapvetően nem európai előállításúak. Ezek lecserélnék száz százalékban a jelenlegi műanyag felhasználásokat? Teszel fel a kérdést. Úgy gondolom, hogy tovább kell folytatni a vizsgálódást, a kutatást, a cellulóz, a papír alapanyagnak szintén egyéb problémái is vannak. Adott esetben a cellulóz előállítás még károsabb hatású, mint a műanyag előállítása. Ugye rengeteg egyéb hatása van, többek között a szén-dioxid kibocsátásra vonatkozóan annak emelkedésére gondolhatunk, és ott van az egyéb megoldások köre, mint a komposztálás vagy más módszerek, és gyakorlatilag fennáll az a veszély, hogy az egyik szennyezést kiváltjuk egy másik szennyezésével. Jól lehet, ez utóbbi nem lesz annyira látványos, mint a műanyagok által okozott szennyezés. Tehát akár a, a bioplasztikok, akár a cellulozolitásnak ilyen hatásai lesznek, amely talán nem lesz olyan látványos azonnal, de mégis és a következmény nagyon súlyos lenne. Köszönöm szépen, Teli Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek, hogy az irányelvnek elsősorban a szemetezés, szemetelés megelőzésére, a gyökerekokra kell összpontosítani, a oktatás, gyártás, infrastruktúra, hatékony végrehajtás. Nagyon jó, hogy ambiciózós a jelentéstevő, hogy megerősítsük a bizottsági javaslatot. Egyetértek, hogy a szemetezés, szemetelés elleni erőfeszítést meg kell erősíteni az illetékes hatóságok, az gyártók és a fogyasztók bevonásáról. A fogyasztókat tájékoztatni kell, hogy megváltoztassák viselkedésüket, a gyártókat pedig arra kell ösztönözni, hogy változtasson a gyakorlatukon. Ez nagyon fontos lépés, de a biztonság érdekében megfelelő módszertanra van szükség, amely tagállami szinten lehetővé teszi a konkrét lépéseket a végrehajtásban. Végső soron, hogy a probléma gyökerét meg tudjuk találni, ösztönzére van szükség a fogyasztók és a gyártók körében is, csak így tudhatunk elérni egy kör forgásos alapon alapuló modellt. Egyértelmű definíciókra van szükség, hogy az irányelv végrehajtását ne lehessen félreértelmezni a 95%-os begyűjtési célkitűzésre gondolok például. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő által javasolt opció jó. A, az elkülönült szelektív gyűjtés kell, hogy legyen az alap megfelelő végrehajtásra van szükség a környezet védelme érdekében. Köszönöm. Oh, Mr. Uh, oh, anyone else? Van-e további felszólaló? Úgy látom, nincsen. Saudászkász úr következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Frederik Ries előadónak ezt a kiváló jelentést. Nagyon sok munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Ezzel kezdődik a részletes vita a parlamenten belül, így tudunk tovább lépni a jogszabályalkotással, nagyon ambiciózus ennek az ütemterve. A részletes észrevételeket szívesen látjuk a javaslata kapcsolatosan, de előzetes megfontolásokra is szükség van. Érdeklődéssel olvastuk a jelentést, valamint a többi Európai Parlamenti Bizottság véleménytervezetét. Ezekről már szó volt, az PES Bizottság is tárgyalta ezt a témát, és majd lesznek következő tém vélemények is. Ambiciózus ez a megközelítés, ezt mindenki támogatja. Itt a bizottságban önök a hulladék irányelvvel és a többi irányelvvel kapcsolatosan sokan felszólaltak a megelőzés mellett, és ez az irányelv pontosan erről beszél a megelőzésről. Kiderült, feltűnt az intézkedésekben, amikre a jelentéstevő javaslatot tesz, hogy ambiciózusabb lenne, mint mi magunk, például a határidőkben, az élelmiszercsomagolásban, vagy az ital tartályok esetében a megjelöléseknél, vagy az tudatosságfokozás esetében, az érzékenyítés esetében, ami pedig az ultravékony hortasakokat illeti, szerettünk volna a csomagolás és csomagolás hulladék irányelvvel összhangot teremteni, ami már nagyon ambíciózus csökkentést irányoz elő az fehér műanyag hortasakokra, ez az ultravékonyakra is vonatkozik. Itt van egy lehetséges kivétel, de tudjuk, hogy az ultra vékony tasakokra is vonatkozik mindez. Ez is azt mutatja, hogy a csökkentési célok nagyon hatékonyak, ami pedig a reciklált tartalom célt illeti, ez a bizottsági javaslatban úgy szerepel, hogy ugyanolyan rossz a hatása a tengeri környezetre, mint a hagyományos műanyagnak, de a beruházások érdekében, és hogy körforgásos legyen ezeknek a termékeknek a használata, ez erős jelzés volna. A recikl, az újrafelhasználás, a, plasz, a műanyag stratégiában is szerepel, megpróbáljuk majd a felülvizsgálat keretében kezelni ezt a kérdést a csomagolásokkal kapcsolatosan amikor megvizsgáljuk a csomagolásokat globálisan, nem pedig az egyszer használatos műanyag termékekre korlátozzuk. A kötelezettségvállalási kampány szeptember végéig meghosszabbításra került az érdekeltek által. Tudni kellene, hogy milyen ígéreteket tudnak tenni, már ami a újra hasznosított termékek felhasználását illeti. Ami a halászatot illeti, illetve az újrahasznosítási célkitűzést, a bizottság eh, ezt a célkitűzést hatástanulmány nélkül nem tudja támogatni, viszont el kell ismernem, hogy az újrafelhasználási cél eh, ösztönzőket tartalmazhat a begyűjtésre és az újrafelhasználásra, a halászat területen nagy a lehetőség az újrafelhasznosításnak megfelelő kezeléssel. A bizottság ezt az üzenetet szeretné hangsúlyozni és átadni az halászati bizottságnak is a mai napon. De tudnunk kell ahhoz, ehhez, hogy a gazdasági számok hogyan alakulnak és mik a lehetőségek, illetve hogy a visszadobott halászati halmennyiséggel mi a megoldás. Ami a hulladék eltávolítást illeti, a javaslat paradigmaváltást javasol a tengeri hulladékokkal kapcsolatosan, hangsúlyozza a felelősséget, ez a javaslat a korábban módosított hulladékkerek irányelv nyomdokaiba lépett, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy előzzék meg a szemetelést és, tiszt- és takarítsák el a hulladékokat. Ezen termékek nélkül egyébként is a, a fogyasztók okozzák a tengeri hulladékok nagy részét arányosságra van szükség valamilyen mértékben, és éppen ezért nem a mentességet kell vizsgálni a folyók és a tengerek kitisztítására nézve, hanem egyfajta egyensúlyra van szükség. A szénsavas üdítői italok palackjaira, dobozaira vonatkozólag ez a legnagyobb mennyiség az Európai Unióban. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az előadó úgy gondolja, hogy ezeknek mennyi mentességet kellene élvezniük. Az az önök aztán ott van a kék és a piros kupakos ital, a kékre vonatkozna az irányelv, a pirosra nem, pedig ugyanolyan termékről van szó, azért valamit tenni kell. Well, we are aware of the in- Tudatában vagyunk az ágazat aggájainak, hogy nincsenek technológiai megoldások, a szénsavas üdítő üdítő italakról nézve megfelelő megoldást kell találnunk, hogy az áru a termék tervezési változásokat is alá tudjuk támasztani. Tudjuk, hogy kulcsfontosságú definíciók, intézkedések számára jobb volna, hogyha tovább pontosítanák őket, Például az ezen irányelv által érintett termékekre gondolok, vagy a, az élelmiszer csomagolásokra, vagy a marketing tilalomra. Mi szeretnénk egyértelmű fogalmakat, hogy ez ENSZ is szerepet kaphasson ebbe, ebben a folyamatban. Sok kárt okoznak ezek a termékek. Tudjuk, hogy ez egy szürke terület, nagyobb orientációra van szükség, és nagyobb tisztánlátásra. Aztán az utolsó gondolat, volt egy kérdés, ezt Márk úr tette fel a jelentés csökkentésről, hogy miért nem adunk pontos számot nem volt meg a referencia, amihez képest meghatározhattuk volna ezt a számot. A jelentős csökkentést tudtuk tehát csak megfogalmazni. Az egyszer, felhasznál, egyszer használatos műanyag termékek használata jelentősen növekedett. A csökkentéssel már arra ösztönöznénk a tagállamokat, hogy cselekedjenek, ennél többre is szükség lehet de először tekintsük át, hogy mennyire jelentős csökkentésre van lehetőség ebben az irányelvben, és ha megvannak a számok, akkor dolgozhatunk a konkrétumokon. Utolsó pont, Pacs úr kérdezett a mikroműanyagokról. A mikroműanyagok ügye nagy kérdés, de nem tárgya az irányelvnek, különösen a gumiabroncsok esetében a mikroműanyagok használata nem szándékos, hanem az elhasználódásnak az eredménye, ezt a címkézésben lehetne figyelembe venni, és a megfelelő jogszabályban lehetne ezt rendezni, ezt meg is fogjuk tenni a jövőben. Rész asszony, elnök asszony, köszönjük, hogy a vitára sort kerítettek nagyon ígéretes ez az irány, ez a jelentés tervezet, és reméljük, hogy jól fogunk tudni közösen dolgozni a parlamenttel ebben az ügyben. Nagyon fontos lenne, hogy gyorsan haladjon a tárgyalás. Köszönöm. A részasszony önkövetkezik. Remélem, hogy 5 percen belül tudja tartani a reakcióját. Mindenképpen, mindenképpen és világos az, hogy az Európai Bizottság képviselő mondta, hogy várjunk, és majd csak később reagáljunk a dolgokra. Úgy gondolom, hogy hatalmas eséllyel van dolgunk, és az innováció, a foglalkoztatás tekintetében is óriási pozitív lehetőségek vannak itt előttünk, és erre utalt a bizottság is, és hát a gyerekeket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Egyesek azt mondják,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 hogy a stick-nek a kérdése, a lufinak a kérdése az nem itt kezelendő, mert hogy a gyerekek élményeit, től, élményeket vetnénk vissza, de hát minden itten fontos. Aztán Okenasszonynak a felhívásával kapcsolatosan szintén azonos hullám hosszon meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan fogunk együtt dolgoznunk azért, hogy a fine tuningot biztosítsuk, aztán az orvosi kivételek, orvosi felhasználás kérdéseknek a kérdése, Lutyi úr beszélt róla, illetve a bizottság is, Dömeszmaker is azt hiszem ön mondott az, hogy itt az idő nem lehet már tovább várni, azt hiszem mindannyian tudatában vagyunk mindezeknek, és a véleményünk az jól megfogalmazza, hogy mi aggaszt minket eléggé egységesen, amire kevés példa van, de ez itt most itt van. Ugye az élet nagyon gyorsan visszatér, hogyha orvosoljuk a hibákat, a problémákat, de hát nem szabad, hogy várjunk, várjunk. Egyik képviselő úr, úr, ugye azt mondotta, hogy nyolc folyó az, amely a leginkább érintett Afrikában, de hát jelezném azt, hogy ezzel együtt, ha még ott ilyen súlyos a probléma, akkor is nekünk Európának reagálnunk kell, fel kell lépnünk. Timmermans úr elmondta, hogy az EU nagyon csekély szennyező, de nagyon nagy szerepet vállal majd a szennyezés elleni fellépésben. Ugyan ez foglalkoztat engem, mint ön is a mikroplasztikákkal kapcsolatosan, kedves képviselő kollega, és hát a gumi abroncsokat is említhetjük, de ezen kívül a műanyag, a műszálas textileket is, ugye meg szintén óriási mértékben vesz részt az óceánok szennyezésében. Tudom, ezek két külön problémakörök, de mégis felmerül, és hát valóban úgy be kell vizsgálni, hogy itt kell ezt a kérdéskört kezelnünk, vagy sem. Én inkább a Európai Bizottság véleménye mögé sorakozom fel. Aztán ott van a meghatározatnak a kérdése, és Csín úr feltette a kérdést azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is lépnek fel a termelők, a gyártók. A gyártók ö, nem tudják, hogy kell fellépni, ö, és ö, ugyanakkor nagyon nehéz nekem diktálnom, vagy másnak akár diktálni, hogyha nem tudjuk mi a kellő megoldás, hogy vajon olyan kupakot kell -e alkalmazni, amelyek rácsatoltak az adott palackokra, vagy sem, de ezzel, is kérdés, ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Aztán a recycling, a visszaforgatással kapcsolatosan, a 15 százalék az valóban nem túl magas, és tudjuk azt, hogy van, ahol 85%-ban, Svédországban például sikerül ö, megakadályozni ö, a ö, tengerek szennyeződését, de hát elő kell lépni másép is. Én úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunkban soha nem voltunk ennyire egyhangon. Azt hiszem a csillagállások és az időzítés is mind-mind abba az irányba vonz minket, hogy döntsünk, hogy előrelépjünk, és úgy gondolom, hogy a fogyasztók is ezt várják tőlünk, és már a Strasburgi következő ülési szakaszban a shadow raportorok, az árnyék jelentéstevőkkel mindent megteszünk azért, hogy még a következő parlamenti választások előtt ezt az ügyet dűlőre tudjuk vinni vinni. Elnök, köszönöm szépen, részképviselő. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy szeptember 4-e a módosítók benyújtási határideje. Október 10 vagy 11-én fogunk szavazni a szakbizottságban róla. Most a következő témánkhoz érünk, az ugyanennyire nagy érdeklődésre tart számot. Az új nehézgépjárművekre vonatkozó széndiokszid kibocsátási követelmények. A jelentés tervezetről szól a vita, együttdöntési eljárásról van itt szó, és Bász Eichhut az előadó. Köszönöm szépen! Köszönöm, talán megvárjuk, amíg a Luffy Lobby elhagyja a termet. De azért én inkább azt ajánlanám, hogy maradjanak, hiszen ez a téma is rendkívül fontos, amelyik most következik. A nehéz gépjárművek. Most először az EU széndiokszid kibocsátási standardokat fog bevezetni, teljesítmény előírásokat, úgyhogy mindenképpen rendkívül jó ez a javaslat is. Azzal kezdeném, hogyha megnézzük a párizsi megállapodást, amelyet mindenki elfogadott, és megnézzük, hogy ez mit jelent a mi célkitűzéseinkkel kapcsolatban. A parlament már az alacsony kibocsátású közlekedési jövőképében kimondta, hogy mi, az Európai Parlament arra a következtetésre jutottunk, hogy a közlekedés fontos, hogy a nulla kibocsátáshoz közelítsen 2050-re. Annak ellenére, hogy jelenleg a közlekedés az egyedüli olyan ágazat, amely még növeli a kibocsátását. Európában ez 25%-ot tesz ki a kibocsátásból, tehát a közlekedés felelős a kibocsátások egy negyedéért. tehát ez egy egyértelműen egyetemű politikai döntéshozatalokat igénylő ágazat, ami az erőfeszítés megosztási szabályozást illeti, nemzeti célkitűzéseket fogalmaztak meg a tagállamok a legköltséghatékonyabb intézkedés a nem ETS szektorban a közlekedésen belül található, és konkrétan az, hogy a gépjárművekre vezessünk be széndiokszid kibocsátási követelményeket, és a nehéz gépjárművekre is. És így mondható el az, hogy a közlekedés hozzájárul majd az erőfeszítésénkhez. közben biztosítani kell, hogy jó ösztönzőket határozunk meg az innovációhoz. Így lehet elérni 2050-re a nulla kibocsátási szintet. Úgy tűnik, hogy még nagyon sok időnk van addig, de azért tudjuk, hogy az innovációra már most szükség van, tehát most van szükség a jó ösztönzőkre azért, hogy elérhessük ezt a célt 2050-re. Ezért nagyon örülünk a bizottság javaslatának. Május végén kaptuk meg, és nagyon gyorsan szeretnénk eljárni azért, hogy garantálhassuk, hogy ezt a témát még az osztrák elnökség során le tudjuk zárni. Ez azt jelenti, hogy szorít az idő a módosítókkal kapcsolatban is, ezt mi minnyáján tudjuk, de az árnyék jelentéstevőkkel egyeztettem, és mindenki tud arról, hogy komoly munkát kell végeznünk, és biztos vagyok abban, hogy kiegyensúlyozott jelentés születik majd az innováció és az ambíció a hosszú távú célok ambíciója tekintetében. A széndiokszid, gépjárművek javaslata közösen azt remélem, hogy a közlekedésben olyan változást hoz, amelyre nagy szükség van ahhoz, hogy csökkenthessünk a kibocsátásokon, mi, hogy, mint ahogy azt minden más területen is megtesszük. Nos tehát, ami a bizottság hatástanulmányát illeti. mindig nagy igény van az ilyen értékelésekre, és az az érzésünk, hogy bizonyos pillanatokban talán a bizottság nem igazán vette figyelembe a saját értékelését. Mm, tehát persze mi ezt javasolnánk. Az egyik javaslatunk az, hogy tegyük egyértelművé, hogy a már meglévő technológiákkal 15-20 százalékkal lehet a kibocsátást 2025-re csökkenteni. Ez benne van az értékelésben. A bizottság is beszél arról, hogy 2025-re 15% lesz a cél. Mi nem egészen értünk egyet, mi azt látjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy 15-20% az elérhető, akkor 20% legyen a cél. Azért, mert később az értékelésben a bizottság egyértelműen kiszámolja azt, hogy a nettó megtakarítás a társadalomra a 20%-nál a legjobb. És az ösztönzés is az innovációra akkor a legjobb, hogyha 20%-nál járunk. Persze így nagyobb a költség a termelőkre vonatkozóan, de az össztársadalmi előnyöket kell felmérnünk, és hogyha ez 20%-on a legjobb, és ez elérhető, akkor legyen ez a célunk. Ezért javasoljuk mi is 2025-re a 20%-ot. Ezen túlmenően, ezen számításokban nem feltételezzük a 0%-os gépjárművek meglétét, annak ellenére, hogy már tudjuk, hogy a nagy gyártók közül mindenki tervezi, hogy 2025-re rendelkezzen tiszta gépjárművekkel, és akkor még a 20%-nál többet is elérhetünk. Tehát ezt figyelembe véve azt gondolom, hogy nekem rendkívül szerény javaslataim vannak, mint ahogy én azt mindig teszem. Ami a hosszú távú célokat illeti, fontos felmérni, hogy mire van szükség, hogyha 2050-re a 0%-ot akarjuk elérni. Figyelembe véve, hogy akkor mire van szükség 2030-ig, és mi ezért 2030-ig 45%-ot határoztunk meg van egy monitorozási javaslat, és ezzel kapcsolatban még folytatódnak a viták, fontos ennek a felülvizsgálata. Tehát elismerjük, hogy a felülvizsgálattal lehet a célon is módosítani 2030-ra, de mi azt szeretnénk, hogy, ha, hogy ez a cél felfele módosuljon. Hiszen azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok, és nagyon valószínű az, hogy a következő években a most ö, felmerülő célokkal kapcsolatban azt fogjuk majd mondani, hogy hm, miért voltunk mi ennyire kevéssé ambiciózusok. Nos, ami a célokat illeti, erről sokat fogunk még beszélni, de van még pár más téma is, amiről szeretnék most pár szót szólni. Az egyik az, hogy ami az alacsony és nulla kibocsátást hogyan lehet elérni, hogyan lehet ezzel kapcsolatban eh, ZLEF mandátumot kialakítani. ZLEF mandátumról van itt szó, hiszen nem csak a zero, hanem a low, azaz az alacsony szintű kibocsátás itt a cél. Ezen gépjárművekre vonatkozóan az értékelés arra vettesztetésre jut, hogy a kötelező jellegű mandátum elviekben hozzájárulhat ahhoz, hogy a legegyértelműbb legyen az üzenet, hogy a gyártók az ilyen jellegű kibocsátású gépjárművekbe befektessenek. Ez benne van az értékelésben, és mi úgy gondoljuk, hogy ezen mondátumot nekünk figyelembe kell venni. Annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy minden szabályozott kategóriára lépnünk kell. A cél itt csak négy kategória, és a bizottság tudjuk, hogy ezt tesz ide, az LEF mandátum az összes kategóriára vonatkozik, így tudjuk elérni azt, hogy mindenhol ugyanezt próbálják terjeszteni. Persze felmerül a buszok kérdése. A bizottság javaslatában azt látjuk, hogy ezt beveszik, de hogyha megnézzük a buszokat, a buszok annyira előjárnak, hogyha a buszokat is bevesszük az ZLEF mandátumba, akkor csak a buszokkal el lehet érni ezt a célt. Ezért kérjük azt, hogy legyen egy külön mandátum a buszokra vonatkozóan. De itt a bizottság támogatására szorulunk, jó definíciót várunk a buszok és a távolsági buszok közötti különbség tekintetében. Várjuk ezt a javaslatból. És van még néhány kérdés amely szintén vitához vezethet. Mi egyfajta időbeni rugalmasságot javaslunk, tehát hogyha a gyártók nem érik el a 2025-ös célokat, akkor azt megtehetik, de akkor 2030-ra már túl kell teljesítenük a célon, tehát ez lenne a javaslatunk. Az ötös cikket töröljük. A bizottság itt szuperhitelekkel beszél, azt gondolván, hogy ezzel lehet terjeszteni majd a nulla és az alacsony kibocsátású gépjárműveket. Mi ezt nem tartjuk jó javaslatnak, mert ezzel csak gyengítünk a célokon, ezért törölnénk. Egyébként pedig eléggé közel állunk a bizottság álláspontjához, a hetes cikkben megerősítjük az elveket, és egyértelműen kiegészítjük az átláthatóság és a független tesztelés kérdéseit. Tudjuk a korábbi botrányokból, és amíg ma is akár a széndioksziddel kapcsolatos botrányokat illeti, nagyon fontos tudni, hogy mit mérünk, hogy mi történik, és javítani kell a független tesztelési módszereken azért, hogy garantálhassuk azt, hogy amit a gyártók, amiről jelentést tesznek, az valóban a valóságot tükrözze. Végül pedig számítok arra, hogy a kibocsátás, többletkibocsátási prémiumról fognak beszélni, mert van, aki ezt botrányosnak tartja. Biztos vagyok, hogy a bizottság is ki fog erre térni. Én most itt konkrétan szeretném elmondani, hogy támogatom a bizottságot ebben. Nagyon jól definiált metodológiájuk van, amely a hatástanulmányban is előkerül. Hogyha ezen egy kicsit igazítunk, akkor olcsóbb lesz a gyártónak a prémiumot befizetni, ahelyett, hogy innoválnának. Végső soron pedig nem csak a klíma célokat nem tudjuk így hosszú távon elérni, hanem fontos célunk az is, hogy az innovációval azt is elérhessük, hogy az EU a legmodernebb legyen, és hogy az innováció fennmaradjon, és ne legyünk túlságosan kevéssé ambiciózusok azáltal, hogy egyszerűen csak befizetjük a prémiumot, és miattól tartunk, hogyha ezen változtatunk, akkor ezt fogjuk csak elérni vele. Tehát támogatjuk a bizottságot. De azt gondolom, hogy a kollégáim is fel fogják itt vetni még ezt a kérdést. Nagy érdeklődéssel várom az észrevételeiket. Elnök, köszönöm szépen, Eckhart úr. Az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, ha itt vannak. Először is Fjeller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Bász a bevezetőt. Engem azt összességében az ütemezés, nagyon szigorúak ezek a határidők, egy olyan jogszabályra, amit először vezetünk be, nem aktualizálásról van szó. Aggodalmasna, aggodalomra okot adónak tartom, hogy ez túl szigorú lesz ez a határidő. A kihívás, hogy két dolgot szeretnénk elérni. Először is ösztönözni szeretnénk az eh, elektromos átalakítást. Azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Közben a belső égésű motoroknak, vagy a robbanó motoroknak is eh, a hatékonyságát növelni szeretnénk én nem akarom azt mondani, hogy egy az egyben támogassuk az elektromos meghajtást. Az elektromos motorok még nem hajtanak meg teherautókat például. Tudom, hogy vannak tervek, de én még nem hallottam elektromos kamionról. Azt mondani, hogy ez az egyetlen megoldás egy kicsit korai. Nagyon fontos, hogy minden másban is megoldást találjunk, infrastruktúrára is szükség van, hogy támogassuk ezt az átállást, illetve az energiatermelésnek is környezetbarátnak kell lennie, sokkal inkább, mint ahogyan most látjuk. Érdemes ezt ösztönözni. Én inkább a másik irányba indulnék el, mint Bász. A szuperkreditet növelném a nulla kibocsátású járművek esetében. Arra is emlékezni kell, hogy a legkörnyezetbarátabb megközelítés az, hogy a, az egyenleg pontosan jól alakuljon, hogy kezdem kifutni az időből, mindent meg kell tennünk, amit most is itt meg tudunk tenni, és aztán az újításokat is ösztönözni tudjuk. The commission proposal I think looks hard to reach, but it... A bizottsági javaslatot nehéz megvalósítani, de lehetségessé válhat. Azon múlik minden, hogy hogyan értékeljük a hatástanulmányt. Gyakran az a benyomásom, hogy a bizottság azt mondja, hogy 15% 2025-ig, lehetséges megfelelő technológiával, de végig kell gondolni, hogy hogyan és miért. A lubrikáló anyagoknál lehet egy nagy csökkentés, vagy a gumiabroncsoknál. Minden esetre jó lenne látni, hogy ez tényleg milyen számításokon alapul ez a hatástanulmány, hogy hiteles legyen ez a tanulmány. A gumigyártók azt mondják, hogy ez technikailag, elméletileg talán lehetséges, de most vagy téved a bizottság, de ha igazuk van, akkor bezárhatnak a kenőanyaggyártók. Minden esetre feltételezhetjük, hogy igazuk van, a 20-25%-os cél még mindig nagyon szigorú, mert a 2025-ben eladott buszok, kamionok, ezeket most tervezik. Addig nem fognak egy új motort kifejleszteni, nagyjából tudjuk, hogy akkor mit fognak piacra bocsátani, és hogy mi az eredmény nézzük, hogy mi a, az üzemanyag felhasználás, nézzük meg a Mercedes vagy a Scania-t, lehet, hogy ők tudnak ezzel lépést tartani a többiek számára, a MAN vagy a többiek számára, ez nagy teher lesz, ezt mindannyian tudjuk. Rövid a határidő. Ezért fontos a technikailag megvalósítható célokat kitűzni. A hosszabb távú cél a 2030-as, ezt könnyebb elképzelni, hogy addigra rendelkezésre áll a technológia, de a részleteket itt is tisztita, tisztázni kell. Például fontos, hogy, hogy eh, a CO2 per tonna kifejezést használjuk. a kisebb kibocsátású járművek esetében kilométerenként számítják a széndiokszid kibocsátást, a nagy kapacitású járművek esetében más a számítást. Tudjuk, hogy a hosszabb kamionok hatékonyabbak. Tudjuk, hogy eh, lényeges az úgynevezett eh, könnyen elérhető gyümölcsöket is learatni. Mindannyian tudjuk, hogy a vektor nem a valóságot tükrözi. Egy bizottsági programról van szó, számítógépes programról. Nagyon nehéz megbírságolni cégeket, hogyha a vektorhoz képest eltérnek a tesztelési adatai, Ebből nem derül ki, hogy mi a valóság. Hogyha van eltérés, akkor a vektort kell aktualizálni, évente meg kell tenni ezt a frissítést. Az Eco Features például olyas valami, mi előmozdíthatja ezt az ügyet. Banking and Borrowing, a bank és a hitelezés az új technológiák bevezetésében fontos szerepet kap. A bizottság túlzottan szükségtelenül megnehezíti ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ha valaki elad egy kamiont, az a célja, hogy vagy átfogalmazom. Hogyha valaki úgy dönt, hogy a CO2 kreditet 2025-ig lenullázza, ez csak egy dolgot jelenthet, hogy játszani fognak az emberek a rendszerrel taktikusan kihasználják, ez olyan, mint amikor a gyerekek számára alakítják a támogatásokat, és a naptárral bújnak ágyba az emberek, hogy megfeleljenek a szabályozásnak. ami az üzemanyagokat illeti. Tudom, hogy have a legislation that says pour in nuclear waste or it doesn't matter. Figyelembe kell vennünk valahogyan a bioüzemanyagokat, a biogáz, a where to will elvet nem fogjuk tudni érvényesíteni, de Tudom, hogy vannak fenntartások a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan, a jó és a rossz között kell különbséget tennünk. We have to get this right, because if we don't get the balance right, we will kill off some... Így ezekkel a szabályokkal lefejezünk néhány európai gyártól, de nem lesznek környezetbarátabbak a kamionok, és a vesztes a környezet lesz. Köszönöm szépen, Fén úr. Grazie, <clears throat> Presidente, grazie al relatore. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelentős tevő úr. Végre, végre, sok-sok halasztás után a májusi vitánk után. a nyomonkövetéssel kapcsolatosan és a tájékoztatással kapcsolatosan a nehéz képjárművek témájában végre eljutottunk oda, hogy most már kibocsátási küszöbértékről, felső küszöbökről beszélünk. 6 százaléka az összkibocsátásnak, erről van itt szó. És ha nem lépünk fel, akkor eljutunk 2030-ra 10 százalékra, tehát az összkibocsátás 10 százalékára ebből már látható, mennyire fontos ez a témafelvetés, illetve hát gondoljunk arra, hogy a párizsi megállapodásnak a betartása is itt most porondon van. Egy millió KKV mozog, tevékenykedik az európai közlekedés és szállítás területén. És ne feledkezzünk meg arra, hogy az energetikai kiadások a negyed költségét, mármint 25%-i költségét teszi ki a közlekedéssel foglalkozó cégeknek. Éppen ezért rendkívül fontos témáról van szó, és éppen ezért nagyon fontos az ütemezés, mégpedig egy olyan ütemezés, amely rendkívül szoros. Tudni kell azt is, aztán, hogy 2022-ben a téma újra visszakerül a napi rendünkre. Kulcs momentumról lesz akkor szó. Az Európai Bizottságnak a javaslata véleményem szerint kiegyensúlyozott és észszerű. 2025 és 2030 két olyan határidő, amely megjelenik, az első kötelező, a másik pedig egy ilyen felülvizsgálati keretek között fog majd érvényesülni. Módosítókat terjesztettünk elő, és ezekben arra van szükség, hogy 2025-ben rendkívül keményen lépjünk fel, de aztán 2030-ban is, tehát mínusz 20 százalékos kibocsátás mérték, és így tovább, és így tovább, de meg kell különböztetni a gépjármű műveket, ugye vannak az, a buszok, a városi buszok egyrészt, másrészt pedig vannak a különböző szállítójárművek, 2022-ben pedig felülvizsgálatra kerül sor szintén, de egy szűkebb témakörben meg kell többek között vizsgálni az úgynevezett szuperhiteleknek a kérdését. Mindenképpen számunkra prioritást jelent az, hogy nagyon gyorsan eljussunk egy jóvahagyott szöveghez, jogalkodási eszközhöz. Meg kell, hogy akadályozzuk minden olyan kockázatot, amely arra irányulna, illetve törekvést, amely arra irányulna, hogy további halasztást szenvedjen e, szöveg. A, az Európai Bizottság javaslata kiegyensúlyozott, ezt kell tudnunk jóváhagyni. Az európai ipar ö, csúcs technológiákat alkalmaz Európában ö, tehát, ö, miközben ugye ott vannak más országok, így gondolok a Kínára, Egyesült Államokban, ahol szintén léteznek ö, maximum ö, értek, de ö, mi tovább tudunk lépni, mindenképpen ezt érvényesítünk kell. Elnök asszony, Menduz, asszony, Menduz úr. Köszönöm, elnök úr. Az egyik legfontosabb bűne az politikusoknak, hogy arra számítunk, hogy a világ a szükségleteinkhez alkalmazkodik a javaslataink alapján, de nem így működik a világ. Például amikor 15-30-45 százalékos célokról beszélünk, nem jelenti azt, hogy ez meg is fog történni csak akkor, hogyha rendelkezésre áll a megfelelő technológia. Csak akkor történhet ez meg, hogyha a cél elérhető. Ha nem, akkor nem fog működni, nem fogják tudni teljesíteni, bármilyen éket szólóan sürgetjük is azt. Svéd kollégámmal nagyrészt egy, egyetértek, nem is akarom elismételni a céljait. Az is fontos, hogy tudatában legyünk, hogy az, hogy meghatározzuk, hogy hogyan kell ezeket a célokat elérni, ez is egy értelmetlen erőfeszítés, nem így működik. Időről időre a kormányok, a politika kiemel technológiákat, de ez így nem működik nem tudunk a jövőbe tekinteni, nem tudjuk, hogy 15-20 év múlva hogyan alakul a technológia fejlődése. Nincs értelme kötelező célokat kitűzni, lehet, hogy elérhető, de lehet, hogy nem. És az elérhetetlen célok kitűzésének hátránya, hogy a cégek inkább megfizetik a bírságot, ez lassítaná az európai gazdaságot, az Európán kívüli cégeknek ez versenyelőnyt okozna, akár munkahely megszűnéshez is vezethet ez. Ennek semmi haszna nincsen, a környezeti előnyt nem érjük el egyáltalán. Az ECR frakció szeretné a csökkentést a CO2 kibocsátásban, de közösen az ágazattal és a fogyasztókkal ténykedve, hogy elérjük, amit el lehet érni, nem csak jól hangzó, címlapra kívánkozó célkitűzéseket akarunk meghatározni, amelyeket végül nem lehet elérni, és ez nem előnyös senki számára. Meg fogjuk vizsgálni, hogy a javaslat hogyan javítható, Például a szoros határidőkkel kapcsolatosan már megfogalmaztak a kollégák aggályokat, ezt is jól meg kell fogalmazni, vagy fontolni. Szeretnénk a végeredményeket látni, egyetértünk az ambíciókkal, de nagyon kétkedünk abban, hogy célra vezető ez a megközelítés. Elnézést, hogy távoznom kell, nem tiszteletlenség, de egy másik ülésre kell mennem fél óra múlva, Rízasszony. Thank you, Chair. I am... Köszönöm, elnök asszony. Néztofesz vagyok, szeretném az ő észrevételeit megosztani önökkel. Nixt úr köszöni a jelentéstervezetet, a tisztább közlekedés érdekében, az ambíciókat megfogalmazza, nagyon érdekes ez a jelentés ezek az első normák Európában ezen a területen, ugyanakkor gyorsan fejlődik a technológia, a zéró, illetve az alacsony kibocsátású teherautók esetében eh, a következő években a, a nagy európai gyártók elektromos járművekkel rukkolnak majd elő. Elég bátornak kell lenni amikor a kibocsátási csökkentésekről beszélünk közép és hosszú távon, tisztább szállításra van szükség, és az utat most kell ehhez kikövezni. Felelősségünk van, hogy rögtön az elejétől egyértelműek legyenek a szándékaink. A jogszabálynak nem lehet a kivétel az alapja, ösztönözni kellene az éró és alacsony kibocsátású tehergépjárművek gyártását néz, magasabb ambíciószintet határozna meg, mint a bizottsági javaslat. A kötelező kvóták ebben az ösztönző mechanizmusban további vizsgálatot igényelnek. Ösztönzőkre van szükség, hogy a nulla és alacsony kibocsátású szállítást meg tudjuk oldani. További referenciákra van szükség az infrastruktúra tekintetében, hogy elkerüljük a tojás vagy tyúk vitát az infrastruktúra tekintetében nélsz, megragadja a lehetőséget, hogy a bizottságnál rákérdezzen a 2019-es referenciára. Ez a referencia adat valószínűleg mesterségesen felfújt. Köszönöm szépen, Eckhart Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A szélsőséges időjárási jelen, jelenségek idén Európában annak a jelei, hogy globális katasztrófa előtt állunk. A felmelegedés reális, még akkor is, hogyha az Atlanti-óceán túloldalán és itt még a házban is vannak befolyásos emberek, akik vitatják ezen tényt a globális felmelegedés valós tény, és a lehető leggyorsabban kell lépnünk azért, hogy a legrosszabbat el tudjuk kerülni, és nem sok időnk maradt erre. A gépjármű gyártó koncernek Európában, hogyha a gondolataikból teljesen kihagyják a felmelegedés következményeit, azt, hogy milyen halálos következményei vannak ennek, közben tudjuk, hogy a klímafelmelegedés áldozatainak a száma több lesz, mint a bolygónkon eddig folytatott összes háború áldozatainak a száma. Ezt ők nem veszik figyelembe, és azt sem, hogy milyen katasztrofális következményei vannak a felmelegedésnek a biodiverzitásra. Ezt ők mind elhallgatják azért, mert a cégeik nyeressége és a részvényesek megelégedettsége fontosabb, az, hogy pénzt kapjanak, ahelyett, hogy alternatív meghajtási módokat alakítanának ki. Felelőtlenül járnak el, és így más nemzeteket is érintenek ezzel. Kína, Japán az elektromos gépjárművek és a hibrid technológia területén előrelépnek, miközben itt hazugságokkal tömik tele a fejeket. Az emberek életének a kárára. Egyszerű tehát a döntés, amely előttünk áll. Ma a fenntartható feltételeket ki, kell, ki akarjuk-e alakítani a következő nemzedékek számára, vagy továbbra is majd utánunk az özönvíz alapján akarunk-e eljárni. A párizsi megállapodást mindenki elfogadta, de sajnos nem tettünk még eleget azért, hogy a párizsi megállapodás céljait el is érhessük. Fontos tehát, hogy drasztikusan csökkentsük a széndiokszid kibocsátást a közúti közlekedésben, a mezőgazdaságban és más, sok más területen. A széndiokszid kibocsátás csökkentése a tehergépjárműveknél 15 vagy 20 százalékkal 2025-ig, és 30 százalékkal 2030-ig, szükséges cél. Akkor is, hogyha ez nehézséget okoz. Például a töltőhelyek megfelelő kiépítése területén. De lehet, hogyha nincsen szükség ugyanolyan, ugyanannyi munkahelyre az elektromos autók előállításához, mint a hagyományos autókéhoz, tehát vannak ennek nehéz következménye is. Fontos, hogy most mindenki elmondja a saját véleményét, szint valljon, és fontos, hogy a alacsony kibocsátású gépjárműveket kidolgozzák, és ezen erőfeszítésekből mindenki kivegye a részét. Ez fontos jelzés lehet a gazdaság számára. Élünk ezzel a lehetőséggel. A frakcióm és én magam teljesen támogatjuk az előadó ambiciózus célkitűzéseit. Gratulálok neki ehhez. Köszönöm. Okay, thank you very much, madam. Köszönöm. Evner képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék hozzászólni. Nagyon örülök, hogy témára került a nehéz gépmű, gépjárműveknek a norma kérdése nagyon nagy idő, itt nagyon itt volt az ideje, hogy felvegyük a versenyt, az amerikai, kínai, japán konkurensikkel a versenyt, felvegyük tehát, ahol léteznek különböző előírások, szabványok, normák. Itt az ideje, hogy lépjünk, ez a legjobb időpont, és konstruktív módon kell, hogy tudjunk fellépni mint hogy most már ugye van egy rendeletünk a certifikációról, a hitelesítésről, és arról, hogy a tájékoztatást ö, hogyan ö, lehet ellenőrizni a az üzemanyagfogyasztás területén, a CO2 kibocsátás területén az autóbuszoknak, a buszoknak a szabályozási hiánya valós problémát jelent. Nekünk elébe kell mennie a folyamatoknak a jogalkotási felelősségi körünkben. A jelentéstevő megfogalmazta. Ugye egyre jelentősebb a szállítási tevékenység, és ezáltal növekedtek a kibocsátások, akár ugye 10-20 százalékkal is. Ha a dolgokat pedig hagyjuk, és nem avatkozunk be, akkor semmiféle olyan előnyt nem fogunk tudni elkönyvelni, olyan innovációs előnyöket, amelyek pedig a helyzetet orvosolnék, Orvosolnák. A lehető leg hatékonyabban kell, hogy fel tudjuk használni az üzemanyaginkat, és ezeket a célokat 2030-ra teljesíteni kell, ami persze azt is jelenti, hogy előtérbe kell helyeznünk az elektromos energia hordozókat hallottam a kollégákat, de van egy dolog, amely meglep, megdöbbent, sőt abszurdnak találom. Ugye attól a perctől kezdve, hogy léteznek olyan technológiák, amelyek az energetikai hozamot, hatékonyságot akár száz százalékkal is növelhetik, ezek megtakarításokat kellene, hogy jelentsenek a szállítóknak, és ugye ez akár ugye százban vagy ezekben mérhető százalékokat jelentenek a megtakarítások tekintetében évente. De ugyanakkor a kellő szabályok nem léteznek, csak opciók, lehetőségek, alternatívák, de mindezek összességükben nem kellően ösztönzők, mert a vállalkozások nem fognak költeni olyan témákra, amelyek nem kötelezően végrehajtandó előírásokat fogalmaznak meg. Az Európai Bizottság ki kérte a szállítóknak a véleményét 2025-re, illetve azzal kapcsolatosan, hogy milyen elektromos járműveket lehetne alkalmazni, amelyeknek a kibocsátása a nullából lenne egyelőre. Ennek a részaránya 10% kellene, hogy legyen 2020-ra. A kibocsátások csökkentése összességében 20% kellene, hogy legyen minimum, tehát 10% legalább a kamionok esetében, és 25% az egyéb kibocsátások tekintetében. Az elektromos üzemanyag nyilván egy opció, egy lehetséges opció a nehéz járművek számára is, ezt mondják legalábbis a szállítási szakemberek úgy gondolom, hogy a legjobb pillanatban vagyunk ahhoz, hogy a vízeltől is megszabaduljunk, Ismerjük, hogy az milyen problémákat vet fel minden területen, így a légszennyeződés témájában is. Eckhartnak úrnak a jelentése úgy gondolom, hogy a jó irányba mutat, és véleményünk szerint a 2025-re, illetve 30-ra szóló javaslatok a jelentéstevő részéről ő teljes mértékben támogathatóak. Tovább kell folytatni ugyanakkor az innovációt és az ösztönzést biztosítani kell a tervezésben a nulla, vagy szinte a nullához tendáló kibocsátási értékekkel, ugyanakkor bizonyos rugalmasságot is biztosítani kell a gyártók számára, akik meg kell, hogy találják a kellő pénzügyi keretet a befektetéseikhez és beruházásaikhoz, és hát kompenzálnunk, segítenünk kell azokat, akik a leginkább gyorsan és hatékonyan reagálnak az ágazatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezártuk az árnyak jelentéstevők listáját. A Józó képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, gratulálok a munkájához. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat olyan javaslat, amely reális, kiegyensúlyozott, ahogy a Nekap úr is elmondta, a parlamentnek ambiciózusabbnak kell lennie. Valóban technikailag egy kicsit tovább is lehet menni, de a fogyasztó fizeti majd ezt meg, és így kevesebb járművet vásárolnak. Ami a gyártó költségeit illeti, ezt mindig áthárítják a fogyasztóra. Ambiciózusnak kell lennünk, de azért mindenre gondolnunk kell. Teljesen egyetértek a rugalmassági javaslattal, hogy technológia semleges legyen a megoldásunk, ez is fontos – ami pedig az elektromos járműveket illeti, nagyon jók ezek, mert nem em, nincsen kibocsátásuk, de ez egy kerekeken járó akkumulátor, aminek a gyártásához sok kibocsátásra van szükség, és nem tartanak örökké ugyanúgy, mint a telefonok akkumulátorai, ezért gondolkodnunk kell azon, hogy az egész életciklusokat hogyan szabályozzuk, ezt mind figyelembe kell vennünk, ezeket kontextusban kell elemezni, ezeket az ügyeket, hiszen az inga el fog érvényesülni, csökkenni akarjuk, csökkenteni akarjuk a CO2 kibocsátást, de azt tudnunk kell, ami, amikor csak fel akartuk váltani dízellel a gáz, a benzint, akkor is kiderült, hogy rosszabbat teszünk. Nagyon fontos az autógyártás Európának, ezt is vegyük figyelembe. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madame Ayuso. Uh, anyone else willing? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bárki más szeretne hozzászólni ez a témához? Ha nem, akkor Runge Metzgernek adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a bizottságnak is lehetőséget adtak a megszólalásra. Köszönöm az előadónak a javaslatot. Úgy gondolom, hogy a teremben mindenkit köszönet illet ezért az érdekes vitáért. Az első dolog, amit le kell szögezni, hogy egy irányba húzunk, csökkenteni szeretnénk a széndiokszid kibocsátást, ha nem teszünk semmit, tudjuk, hogy a kibocsátások növekedni fognak. Azt is biztosítani akarjuk, és gondolom, hogy a fogyasztók szerepét az előbb Ajuzó asszony megemlítette, tehát azt is biztosítani akarjuk, hogy az ki tudják használni a, az üzemanyag megtakarításokat, illetve hogy az európai gyártók szerepét is kellőképpen hangsúlyozzuk. Jelen pillanatban nagyon innovatívak, ezt meg is akarjuk tartani, csak egy kicsit magasabbra helyezzük a lécet számukra, hogy versenyben maradjanak. Sokan beszéltek arról, hogy ez a verseny veszélyben van. Megnézve a bizottsági javaslatot, való igaz, hogy most a HDV kibocsátással először foglalkozunk, ezért egy lépésenkénti megközelítést választottunk, vagyis majd 2022-ben hamarosan rögtön felülvizsgálatot szeretnénk végrehajtani. Nincsenek alapadataink a 2019-es adatok lesznek az alapjai a nyomon követésnek. És néhány évnyi adatra szükség lesz majd arra, hogy megállapítsuk, hol járunk. Ez a kérdés egyébként Tobels úr részéről is elhangzott, vagyis a kérdés, hogy a gyártók vajon játszanak-e majd a 2019-es adatokkal, manipulálják -e ezek a, ezeket. Nem lehetünk se soha bizonyosak a felől, hogy az találékony mérnökök mit tudnak megtenni és mit nem. Elhangzott az is, hogy lehet, hogy a vektort kellene megvizsgálni, mert ez egy új eszköz, ami majd a következő években kerül próba elé, majd meglátjuk, hogy hogyan teljesít. Lehet, hogy a vektor tényleg frissíteni kell, új technológiákat fogunk kidolgozni, és jelen pillanatban csak a nehéz gépjárművek egy részét tudjuk kezelni. Most azokra összpontosítunk első körben, amelyek nagyon sok kilométert futnak. Ez fontos a széndiokszid kibocsátás szempontjából, illetve a lehetséges üzemanyag megtakarítás szempontjából is a javasolt célok vonatkozásában. A bizottság a hatástanulmány alapján, amit többször átolvastam megjelentetés előtt, tudja, hogy ezek ambiciózus célok, 15-20%-ról van szó. A 20%-ot csak akkor tudjuk elérni, hogyha minden pontosan ugyanakkor rendelkezésre áll és működik, úgy gondolom, hogy a meglévő technológiákra is igaz ez. Hogyha megnézzük a meglévő technológiákat, vannak olyan gyártók, amelyek rendelkeznek bizonyosakkal, mások másokkal, de hogy mindenkinek rendelkezésére áll-e minden, az még nem biztos. 15% véleményünk szerint ambiciózus cél, Matthews úr nincs itt, pedig neki válaszolok. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egyébként elérhető is, ami olyas valami, ami szintén nagyon fontos. A javaslatban bizonyos jármű kategóriákkal nem foglalkozunk, hiszen most az elektromos motorok felé elmozdulásra vonatkozik a javaslat. Egyetlen oka van ennek az adathiány, ezért nem tudtunk hatástanulmányt készíteni ezekről a kategóriákról de majd vissza akarunk térni 2022-ben ezekre a kategóriákra is. A kisebb gép, tehergépjárművekről van szó, buszok és távolsági buszok, és majd meglátjuk, hogy milyen fajta technológia áll rendelkezésre a következő években. Például a buszok esetében gyorsan halad ez az ügy, remélhetőleg a 2022-es hatástanulmányban már szerepelni fog ez a kategória. Éppen ezért az ösztönzők esetében az alacsony és a nulla kibocsátású járművekre összpontosítottunk, és a szuperkreditekre. 2022-ben áttekintjük a helyzetet, hogyha újabb információk állnak elő, de hogyha visszaemlékeznek, amikor a személy gépjárművekre vonatkozó jogszabályjal foglalkoztunk, ott is a szuperkredit volt az eszköz, és ez ösztönző volt az első években az új technológiák felé elmozdulásban. A költséghatékony végrehajtás. Igen, van bizonyos rugalmasság, pontosan amiatt, hogy a tehergépjárművek, a kamionok, a buszok hogyan jönnek létre, itt a fejlesztési ciklusokkal gyorsabb, mint a, sokkal hosszabb, mint a személyautók esetében. Figyelembe kell venni a bankok, a, a hitelezés szerepét, és a célok ki döntése, vagy a prioritások kialakítása esetében biztosak vagyunk abban, hogy az új technológiákat fogják megválasztani a fogyasztók, és nem csak a prémiumot megfizetni. Az ASEA kiadott egy közleményt, aggodalmát megfogalmazandó a javaslata kapcsolatosan. A mögöttes technológiák tekintetében Félner úr kérdezett erre rá, egy tanulmány készült a különböző technológiák vizsgálatára, nem sokára nyilvánosságra kerül ez. Én a következő két hétben szeretném ezt megtenni. Azért ne hívjanak tetemre az dátummal kapcsolatosan, de a bizottság részéről ezzel kívánjuk biztosítani az átláthatóságot a tekintetben, hogy milyen feltételezésekre építettük a hatástanulmányt. Szerintem nagyon átfogó volt ez a tanulmány, megpróbált valósághű lenni, a tekintetben, hogy a valóságban mit lehet megtenni. Volt egy utolsó kérdés, nevezetesen az üzemanyagok ügye. A bizottság részéről e, itt most más a helyzet, mint a személyautóknál. Szélesebb körben kell gondolkodnunk, ami a teherautókat, kamionokat illeti, igen, az elektromos járművek szóba jöhetnek, de ami a hosszú távú technológiákat illet, illetve a hosszú távú utakat, úgy gondoljuk, hogy a bioüzemanyagok segíthetnek abban, hogy a nehéz gépjárműveket dekarbonizáljuk, és már ösztönzőket is kidolgoztunk a megújuló energia irányában erre nézve. Erről nem régiben született döntést, a, a döntés, a társ jogalkotók foglalkoznak ezzel, és azt kell megvizsgálni, hogy milyen előnyök származnak ebből az a terautók esetében ugyanezt kellene megtenni, mint a személyautók esetében, hogy ne legyen kettős elszámolás a széndiokszid kreditek esetében. A gyártó nem tudja, hogy mivel tölti fel a tankot a kamionvezető bioüzemanyaggal, biogázzal, ezért e szempontból továbbra is úgy végezzük a vizsgálatainkat, eh, mint korábban a gázjavaslattal kapcsolatosan is. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem ma, de mivel most mutatták be a javaslatot, ezért fontosnak tartottam, remélem hasznos volt. Köszönöm. Köszönöm. Yeah, thanks very much. I... Köszönöm szépen. Először is köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a képviselőknek a felszólalást. Szerintem ez nagyon sokat segít bizottság, Ártúr, köszönöm a magyarázatokat, illetve hogy további információt ígértek. Ez azért fontos, mert hogyha Krisztofert jól értette, ha valóban a kenőanyagok esetében mindez megtörténik, akkor munka helyek is eh, változhatnak, és persze te meg meg azzal szól. Minden esetre a nagy vita azon folyik, hogy az elektromos járművek új technológia, ezeket ösztönözni kell, de a meglévő belső égésű motorok hatékonyságát is javítani kell, és a kettő között egyensúlyt teremteni. Eddig egyetértünk, és ha megnézzük a hatástanulmányt, a 15 és a 20 százalékos számokat, a meglévő technológiák javításáról is szó lesz, de más technikákat is használnunk kell, hogy 2025 után a kibocsátások meredeken csökkenjenek. Christopher elmondta, hogy ő még több szuperkreditet is szeretne Közben Nils, most már csak Nilsnek foglak szólítani. A kettőzési tényezőről, a szuperkreditről kétségeket fogalmazott meg, ezeket is meg kell vizsgálnunk. Minden esetre meglehetősen szerény a mandátumunk minden kategóriára nézve, de még mindig ez a legjobb megközelítés. A hatástanulmány is elmondja, hogy ez hatékony eszköz, ez tehát a következtetés, és ezt tudnánk követni is. Van, aki azt mondja, hogy akkor a döntéshozónak kell a technológiáról dönteni én pedig arról beszélek, hogy olyan mandátumról van szó, ami a nulla és alacsony kibocsátású járművekre vonatkozik, vagyis a csak elektromos, nem írja ezt elő, hogy csak elektromos járművekről van szó. A technológia semlegesek akarunk lenni, akkor eh, a szuperkreditekkel ugyanezt érjük el más eszközzel. Az alacsony és nulla kibocsátású járművek esetében sajátos eszközökre van szükség, közben javítani kell a belső motort is, Mind a kettőt párhuzamosan meg kell tenni, arról vitázhatunk, hogy hogyan, de mind a kettőnek meg kell történnie, ebben azt hiszem egyetértünk mindannyian, az EPP legalábbis erről beszélt, akkor ne panaszkodjunk arról, hogy mind a kettőt próbáljuk megtenni. Utolsó pont, a, amit Nils mondott el a 2019-es referenciadatok inflációjával kapcsolatosan, mi is látjuk ennek a veszélyét, megpróbáljuk ezt csökkenteni illetve a rugalmasság a hosszú és rövid táv között. Krisztof is beszélt erről, ezért új javaslatokat kívánunk tenni, hogyha a 2025-ös cél nem teljesül, akkor legyen valamilyen rugalmas eszköz, és a 2030-as célra jobban kell figyelni. Utolsó észrevétel. Arthur elmondta többször, hogy a 2022-es felülvizsgálattal mi lesz a helyzet. A buszok esetében 2022-ig nem várhatunk. Tudjuk, hogy már ez működik, az új bizottságot várjuk, 2022-ben új bizottság lesz, a és tanulmányt elvégzik, és én úgy gondolom, hogy ez idővesztegetés volna, nincs időnk, és ezt nem tehetjük meg, vannak ügyek, amikre összpontosítanunk kell, a 2022-es felülvizsgálat célja biztosítani, hogy eh, ha valami nem jön működik, azt kigazítsuk, de én azt mondom, hogy ne várjuk ki ezzel 2022-t, mert értékes időt veszítünk. Ek úr beszélt arról, hogy nincsen erre időnk, klíma szempontból sem, de innovációs szempontból sem. Miközben erről beszélünk, sok régió a világon már rendelkezik ezzel a céllal, nehéz gépjárművek esetében, és mi leszünk az utolsó kontinens, ami ezt bevezeti. Nem csak klíma szempontból veszítünk, hanem innovációs szempontból is lehet, hogy pont ezt akarjuk elkerülni. Köszönöm. Thank you very much. That concludes the... Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a vitát. A határidő, ahogy Fjellner úr már mondta, túlságosan rövid. Szeptember 4-e. De már hozzászoktunk az ilyen témákhoz. Úgyhogy ez talán segít. Tehát szeptember 4-e a módosítók benyújtási határideje, és az MV-ben október 18-án szavazunk. 9-es napi rendi pont az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap. Egy véleménytervezetről fogunk beszélni. Konecsna úr, ö, asszony az előadó. Megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Nagyon röviden szeretnék beszélni erről a véleményről. Május 2-én 2018-ban az Európai Bizottság a következő éves pénzügyi keretnek a tartalmát megszavazta, és ez tökéletesen ugye lefedi a FEDER, az ERFA és a kohéziós alapnak a tartalmát. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a javaslatát, üdvözlöm azt, mert egyszerűsíti azt a nagyon komplex, összetett tehát szabályrendszert, amely a kettő alappal kapcsolatos, és lehetővé teszi így módon többek között az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések megvalósulását. Üdvözlöm az alacsony szintkibocsátású kezdeményezéseket, továbbá a körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatokat, az intelligens hálózatokra vonatkozó javaslatokat, az energia tárolására vonatkozó előterjesztési részeket. Úgy gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy jelentősen módosítsuk módosítókkal a bizottsági javaslatot, inkább csak egyszerűsítette biztos bizonyos célkitűzéseket az ENVI szakbizottságnak a keretében nagyon ambíciózusak a célkitűzések, és az Európai Unió jogi szabályozása nagyon igényes, a szállítás, a hulladékkezelés, az éghajlatváltozással kapcsolatosan összhangban a Párizsi megállapodással. Több régióban hogy azt láttuk, hogy a foglalkoztatás csökkent, és ezen alapoknak az igénybevétele biztosítja legalább 50%-ban a közberuházásokat, ezen források nélkül ezen érintett régiók nem rendelkeznének kellő forrásokkal a fejlesztésekkel. A kohéziós források így módon a környezeti, az éghajlatváltozási célkitűzések teljesüléséhez járulhatnak hozzá, összhangban az uniós célkitűzésekkel csökkenhetnek így módon a káros hatások. A forrásoknak a csökkenése ugyanakkor kártékony lenne. A kohéziós politikát össze kell hallgatni az európai, illetve tagállami tervekkel, fejlesztési tervekkel. A 2030-as célra is utalhatunk, éppen ezért javaslom a széndiokszid kibocsás tekintében az 5% mértékben az egyes célkitűzésből a kettes célkitűzésbe soroljunk át az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Drasztikusan kell csökkenteni a kibocsátásokat, a szennyezőseket, és arra van szükség, hogy növeljük a minimális, vagy pedig nulla kibocsátású járművek alkalmazását, a mobilitást, az urbánus, vagy a városi, multimodális mobilitást is üdvözöljük a hármas célkitűzés keretében, és nagyobb nyomást kellene gyakorolni a tagállamokra a célból, hogy a célkitűzések teljesülhessenek. Sajnos a szükséges infrastruktúrák ö, a kutatás területén nagyon szűken érvényesülnek mindössze négy tagállamban, azaz tulajdonképpen minimális mértékben területi kiterjedésben az Unióban. Az infrastruktúráknak a finanszírozása az alacsony kibocsátású járművek esetében jövedelmező is javát szolgálhatja az egész Európai Uniónak. Globális célkitűzésekről van szó,

Gondoljunk arra, hogy idén nyáron nagyon jelentős szárasságok uralták az Európai Unió különböző régióikat, árvizek is voltak, és éppen ezért szükség van arra, hogy a vízforrások, az ökoszisztémák és az ivóvíz meg egyéb forrásokat védelmezzük. A beruházások tekintetében nagyon fontos, hogy a fény és a hang szennyeződés tekintetében is víz visszavessük a rossz adatokat, így módon tudjuk majd biztosítani a körforgásos gazdaságnak a követelményeit. Nagyon mm, tudom, hogy nyomása alatt vagyok az időnek, épp éppen ezért csak üdvözölhetem, hogyha nagyon tartalmas lesz az eszme cserénk a speciális panelben. Nyitott vagyok valamennyi javaslatra, és figyelemmel fogom ezeket követni. Köszönöm szépen! Thank you very much. No. Elnök, köszönöm szépen, Cukker úr. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să încep prin a felicita... Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak ezen ambiciózus törekvéséhez, hogy egyszerűsítsen az eljárásokon, és ahhoz, hogy egy kalap alá vesz több pénzügyi programot. A szociális programot és a két előttünk lévő alapot. Az ERFA és a kohéziós alap két olyan finanszírozási program, amely rendkívül összetett és sok mindenre kiterjed. A jelenlegi pénzügyi keretben komoly támogatást kapnak ezek az alapok. Kicsit csalódott vagyok, hogy a bizottság javaslata csökkenti ezen két alap finanszírozását, felére csökkenti azokat. Egyetértett az előttem szólókkal, mi szerint ezen csökkentés nagyon komoly következményekkel jár. Bármilyen transfer az alapok között fontos, hogy indokolással legyen ellátva. A finanszírozás csökkentése negatívan hathat a projektek teljesítményére. Üdvözlöm a bizottság javaslatát azzal kapcsolatban, hogy az öt politikai célra kell koncentrálni. Szennyezésmesztes energiára való átállás, a mobilitás és a regionális hálózati közlekedési eszközök összekötése, fenntartható fejlődés, integrált városi térségfejlesztés. Ezek nagyon jó célkitűzések. Ami a térségek fejlesztését illeti, úgy gondolom, hogy még lehet javítani a bizottság szövegén. A regionális különbségek és egyenlőtlenségek elleni fellépés fontos, hogy az egyik fő célunk legyen. A legkevésbé fejlett területeknek más és más a helyzetük. Bizonyos területeken a politikai helyzetnek is nagy jelentősége van. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyobb mértékben kell finanszíroznunk az EU legszélsőbb és legkevésbé fejlett régióit, például Románia észak-keleti területeit a moldáv-ukrán határoknál. Horvátországból, Magyarországról, Lengyelországról is lehetne hasonló példákat felhozni, és Bulgáriából és Lengyelországból javítja magát. A városfejlesztésre és a fenntartható fejlődésre kell koncentrálnunk, ami európai régióiban az életminőséget illeti különbségek vannak e között. Azt javasolnám, hogy a beruházást az alacsony GDP-jű térségekbe kell koncentrálni azért, hogy ezen térségek lehetőséget kapjanak arra, hogy érezzék azt, hogy az EU részét képezik. Az általam említett régiók legalább 10%-a nagymértékben igényli az ilyen beruházásokat. A közberuházások 15%-a kerül ezen térségekbe, és nagyon nagy szükség van a komoly beruházásokra a térségek fejlesztésére. Az elettünk levő jelentésnek van egy nagyon érdekes javaslat azzal kapcsolatban, hogy az alacsony kibocsátású gépjárművek töltő állomásait hogyan lehetne kialakítani. Ez fontos prioritás a fejlett térségekben. A kevésbé fejlett térségekben ez nem feltétlenül kiemelt célkitűzés. Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a köztes utat, amelyel alkalmazkodhatunk az adott térség igényeihez. Fontos arra koncentrálnunk, hogy fenntarthatóan kezeljük a vízkészleteket. És fontos a, az asszály problémáira is megoldást találni. A kohéziós politika a reál politikai lépéseket teszi lehetővé. Fontos, hogy megfelelő víztisztító berendezésekkel rendelkezzenek a térségek, vagy ha nincsenek ilyenek, akkor ezeket kiépítsék. Javítanunk kell az európai polgárok egészségén, Különösen azért, mert a legkevésbé fejlett térségekben a kórházak nem kapnak megfelelő finanszírozást, és az emberek nem férnek hozzá az orvosi ellátáshoz. Szinergiákat kell kialakítani az Európai Szociális Alap plusszal és annak egészségügyi komponensével, valamint a szociális jogok pillérével. Tisztelt kollégák! Fontos csökkenteni a különbségeken a térségek között azáltal, hogy rugalmas finanszírozáshoz biztosítunk hozzáférést minden térségben. Köszönöm, elnök. Elnézést, de lassan kifutunk az időből, ezért jeleztem, hogy minél hamarabb zárja le a hozzászólását. Ugyanez igaz Teniszeszkú képviselőre is. Szeroa asszony nevében kért ő szót. Michael. It's on now. Aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă până acum. Nu cred că se îndoiește nimeni. Köszönöm. Köszönöm az előadó munkáját. Egyértelmű, hogy a kohéziós alapnak és a regionális fejlesztési alapnak milyen pozitív hatásai vannak. Senki sem kérdőjelezi meg, hogy előnyös hatással vannak ezek alap, ezen alapok a polgárok életére. Sajnos komolyan csökkentik az alapok finanszírozását az előző időszakhoz képest. Örülök annak, hogy a környezetvédelmi célok prioritást élveznek, de az energiahatékonyság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a körforgásos gazdaságra való áttérés és a diverzitás irányítása. Nos, ezen célokhoz fel kell vennünk a hatékony hulladékkezelést is. Fontos, hogy a zöld vagy potenciálisan fenntartható projektek kapjanak prioritást ezen alapokból. Támogatom a zöld finanszírozást, és úgy gondolom, hogy ezen politikák ezen elvre kell, hogy koncentráljanak. Úgy gondolom, hogy az orvosi létesítményekbe, orvosi kutatásba és innovációba való programokat nagyobb finanszírozásból kell részesítenünk, mint korábban. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés az előadóval és az árnyak jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt. Jetem, aki képviselő helyet, Grész képviselő kapszót. Igen, éjszakra utaztam a mai ülés erejéig. Anélia nagyra értékeli a bizottság megközelítését a következő MFF-fel kapcsolatban. Segíteni kell a térségeknek abban, hogy magukon segítsenek. Az EU-nak a legreménykeltőbb szektorokba kell befektetni a régi régiókban. Így lehet az alacsony kibocsátású gazdaságba, az intelligens specializációba és a piacokra, termelésbe befektetni. Az végső soron támogatástól való függetlenedés a végső cél minden EU térségben fontos a jelenlét, csökkenteni kell az adminisztrációt a regionális fejlesztés területén. És nagyon fontos, hogy az ERFA és a kohéziós alap hozzá kell, hogy járuljon a párizsi megállapodás céljának eléréséhez. Konyes előadó fontos kérdéseket vett fel a véleményében, például, hogy fontos beruházni a közlekedési infrastruktúrák reformjába. Ez folyamatos kihívás. Van viszont egy kérdés. Az előadó multimodális közlekedést, mint a kettes és a hármas politikai célkitűzés középpontjába akarja állítani, vagy csak az egyikben. Analíz szerint ez fontos, hogy az egyik fő célkitűzés legyen a tematikus elosztás tekintetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Skrulák képviselők abszolút. Köszönöm, elnök asszony. Most horvátul fogok felszólalni. Szí. Na odličnom pristupu i Szeretnénk gratulálni a jelentés tevőnknek, köszönjük, hogy előterjeszte ezt a szöveget. Nagy részben egyet tudok érteni a javaslatával, illetve azzal, hogy hogyan kerüljen felhasználása az alap, illetve az alapoknak a forrásai. valóban oda kell figyelni az éghajlat változásra, már pedig gyakran nem vesszük figyelembe azon projekteket a támogatásban, akik a környezetet védelmezik. Aggaszt ugyanakkor az itt ezen a téren megjelenő bizonyos tételek. A körforgásos gazdaság egy kívánatos fejlemény, de azért meg kell vizsgálnunk, hogy mi is van ennek a megfogalmazásnak a keretében is mi történik ki a FEDER, az ERFA és a FEDER, és az ERFA és a kohéziós alap tekintetében. Tehát mi a tartalma mindennek? Ez itt kérdés. A, az alapoknak a feladata az, hogy támogassa a régiókat és az élet körülményeit az ott lakóknak. Tudnunk kell azt is, hogy manapság mik idézik elő a változásokat, hogyan tud a magánszektor alkalmazkodni, ha ebben a térkérdésben is eljárunk, akkor tudjuk igazán tej hozzájárulni a célkitűzésekhez, és jól felhasználni az EU-s alapokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az Európai Bizottság nevében Gillen a szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy ma délután itt megszólalhatok. Köszönöm az előadónak a nagyon pozitív, konstruktív megközelítést, Üdvözlöm, hogy elismerik a bizottság erőfeszítéseit, hogy maximalizáljuk a kohéziós Európa hozzájárulását az alacsony karbonkibocsátású Európa irányában. A kohéziós alap különös szerepet kap ebben. Kulcsfontosságú elem ez ebben a hozzájárulásban. Az indikatív százalékok, amelyekre összpontosítunk az alacsony karbonkibocsátású zöldebb Európában, a 2020-as időszak utánéra erőidányzott költségvetésben magasabbak. Ezek a példák tartalmazzák azokat is, amelyeket megemlítettek a bizottság tagjaim ma délután. Ha megengedi elnök asszony, néhány dologra ki szeretnék térni. Először is a rendelet eh, struktúrája. Azzal foglalkozunk, ami az alap egyik specifikus eh, rendelete a megosztott forráskezelésre, a regionális eh, fejlesztési és kohéziós alapok közötti megosztásról van szó. Egységes, átfogó rendelet rendelkezést képzelünk el, ami részletesebb az alapok közötti koordinációt illetően, amelyekre ma dél, délután, eh, amelyekről szót ejtettünk. Volt, aki aggodalmát fogalmazta meg a koncentrációs erőfeszítések tekintetében, mindezeket a részleteket a közös rendelkezések rendelkezé, rendelete ha tartalmazza, nem pedig az egyes alapok rendeletei az Európai Unió legszegényebb régiói a kohéziós politikából 2020 után a javaslat értelmében nagyobb szeretet kapnak majd. Egy kicsit szeretnénk majd javítani a koncentrációt a szegényebb régiókra nézve. Majd látják, hogy a rendelet tervezett szövege meglehetősen rövid, tömör. Ez szándékos volt a bizottság részéről az egyszerűsítési erőfeszítéseink részeként megpróbáltuk csökkenteni a szövegek hosszúságát, a jogszabályok hosszát, és nagy részt ki tudtuk gyomlálni a fölösleges részeket, tehát megfeleztük a szavak számát. Ez persze nem feltétlenül egyszerűsítést jelent, de nagy részt igen. Megpróbáltuk a lehetőség szerint elkerülni az, hogy túl részletezetten felsoroljuk a lehetséges tevékenységek, intézkedések sorát, a kohéziós politikában nagyon fontos a megosztott kezelés közösen a tagállamokkal és a régiókkal. El akarjuk kezelni, kerülni a túl részletezés, túlzott előírásokat, a rendeletek, a szabályozás területén hogy a régiók tudjanak alkalmazkodni a prioritások megfelelő kombinációjához. Ez talán rész időről időre magyarázatot ad arra, hogy miért nem olyan részletes sek a szövegek, vannak itt példák az egészségügy területén, vagy a körforgásos gazdaság területén, a körforgásos gazdaság jelen van a szövegben, az egészségügy is, de talán a korábbiakhoz képest kevesebb részletes példa szerepel a szövegben, ez szándékos volt, ez döntés volt, hogy inkább kereteket határozzunk meg, amely rugalmasságot tesz lehetővé a már, ami a megvalósítást illeti. Remélem, hogy most magyarázatot adtam nagyrészt a megközelítésünkre. Köszönöm. Köszönöm, Konecsna asszony. Röviden legyen szíves. Já už budu velmi stručná, děkuji kolegům. Valóban rövid leszek. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönet, kedves jelentéstevők, árnyék jelentéstevők, nyitott vagyok az eszmecserére, és ezen eszme cserék majd lehetővé teszik azt, hogy további megvilágításban tudjam részesíteni a különböző átcsoportosi javaslatokat, úgyhogy várom érdeklődően az eszmecserét. Köszönöm szépen, szeptember 5-e a módosítók benyújtásának határideje. Ezzel lezárhatjuk ezt a pontot, és az utolsóra léphetünk. Nevezetesen egy véleménytervezetre, melynek témája a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok, a vállalkozások közötti kapcsolatokban, az élelmiszerrellátásban. El kell mondanom, hogy az Agri Bizottság előrehozta a döntést, így csak véleményt tudunk elfogadni ebben a szakaszban. Nagyon szoros a határidő a módosításokra. Ájúzó asszony a jelentéstevő, őt már tájékoztattam, és most önöket is tájékoztatom, hogy a módosítások határideje holnap 2 óra. Megadom a szót az előadónak. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a mezőgazdasági bizottság szeretne változtatni a határidőkön, ami ennek a javaslatnak a gyökerét illeti. Az élelmiszerellátási lánc ban nagyon fontos szerepet kapnak a multinacionális cégek, és a mezőgazdasági termelők, a kis és középvállalkozások gyenge pozícióban vannak. Nagy a konszenzus a tekintetben, hogy minden országban el kell kerülni lehetőség szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek még eh, hátrányosabb helyzetbe hozzák ezeket a vállalkozásokat. A közös mezőgazdasági politika új rendelkezéseket hozott a piac feltételeinek javítása érdekében, és hogy növelje a jogszabályalkotás mozgásterét. Önkéntes eh, jellegűek, elvek, jó gyakorlatok ezek, de ez nem elégséges ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen fellépjünk. Több mint 20 ország, Spanyolország is rendelkezik már tagállami szinten erre vonatkozó szabályozással, az egész élelmiszerláncra vonatkozólag, nagyon időszerű, hogy a bizottság bemutasson minimál normákat a piacra vonatkozólag, hogy minden tagállam felépessen ezen gyakorlatokkal szemben. Nagyon jó a javaslat, de talán még lehetne javítani rajta bizonyos aspektusokban, Bizonyos módosításokat javasolnék, amelyek ebben az irányba mutatnak. Például az alkalmazási kör túl korlátozó, hiszen az eladó és a vevő kis vállalkozás között tételezi fel a tranzakciót, de én úgy gondolom, hogy minden kis és középvállalkozást védeni kell a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, ki kellene bővíteni az alkalmazási hatályt, az 1-es, 2-es, 4-es és a 8-as módosítók erre vonatkoznak, illetve korlátozóbb jogszab- illetve rendelkezéseket kellene az irányelven megfogalmazni, és az egész szövegben ennek működnie kell, nem csak egyes cikkekben, ahogyan, hogyan, a bizottság javasolja a 21-es módosító erre vonatkozik. Azután az egyik eh, leg elítélhetőbb gyakorlat eh, az erveréses eh, értékesítés. Azután írott szerződések, ha nem is elkerülhetetlen, de nagyon ajánló gyakorlat a méltánytalan gyakorlatok elkerülése érdekében. A szöveg nem ír elő írásos szerződéseket kötelezettségként, de vannak tagállamok, amelyek ezt előírják saját területükön. Az irányelv keretében a kötelező szerződéskötést elvetik, de a bevezetésének lehetőségét meghagyják a tagállamnak. A 22-es módosító erre vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy ezzel lehetne javítani a szöveget. Holnap majd benyújtom ezt a módosítót. A írásbeli szerződésekkel lehet kerülni bizonyos gyakorlatokat, és ezen gyakorlatok esetében egységes szankciókat kellene megfogalmazni. A más területen már, például a halászat területén vannak ilyen rendelkezések, a 27-es módosítóban ezt nyújtom be, ezt a megoldást. Tehát más jogszabályoknál már léteznek ilyen megoldások mindenképpen fontos, hogy legyen szabály a szankcionálásra a nemzeti szabályokat módosítani kell, és a tagállamoknak jelentést kell készíteniük a, az ellátási láncban keletkező visszaélésekről. Ez nagyon fontos az adatcsere elősegítése érdekében a tagállamok között, illetve a bizottsággal való összefüggésben, ez a 28-as módosító, nagy vonalakban ennyit szeretnék javasolni ezen véleménnyel kapcsolatosan, és emlékeztetném önöket a nagyon rövid határidőre, a holnapi határidőre a módosítók benyújtására nézve. Köszönöm. Ternaszeszko. Ternaszeszko úr. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile depuse în vederea îmbunătățirii propunerii comisiei. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni az előadónak, hogy megpróbálja javítani a bizottság javaslatát. A tisztességtelen gyakorlatok oda vezetnek, hogy több élelmiszer pocsékolnak el, romlanak a minőségi normák. Ez ellen mindenképpen fel kell lépnünk minél hamarabb. Több tagállamban az Európai Unióban van szabályozás ezen a területen, ezért fogadtuk el a bizottság jogszabályalkotási javaslatát. Egy kicsit csalódott vagyok, arra számítottam, hogy ambiciózusabb és teljesebb lesz ez a javaslat, de jó kiindulási pont az előadó jelentős lépéseket tett a bizottság javaslat javításának irányában. Én egyetértek, hogy bővítenünk kell a javaslat hatáját. Meggyőződésem emellett, hogy a tisztességtelen gyakorlatok listája mellé fel kell venni olyan gyakorlatokat is, amelyeket nem említ a szöveg, hogy kimerítő listát adjon ezekről a gyakorlatokról az irányelv. Amikor a kiskereskedőkkel szemben panaszt tesznek a fogyasztók, ettől még ne lehessen őket levenni a beszállító listáról. Krupa asszony. Też dziękuję pani e, Ayuso za zajęcie się tematem, tak samo Komisji Europejskiej. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy e, összeállították ezt a véleményt. Köszönöm a bizottság munkáját, és nagyon fontos ez a téma. A gazdákkal szembeni visszaélések, az élelmiszerpocsékolás illetve ez a téma a kis- és középvállalkozókat is illeti. Mondanék egy példát, például a málna termelők példáját. 10 eurócentért vásárolták fel a málnát, majd a kiskereskedelmi ár 4 eurónál is több lett, több mint 40 szerezték tehát a felvásárlási árat. Ezt érdemes volna szabályozni, az EU szintjén, bár én a nemzeti szintű szabályozás híve vagyok, úgy gondolom, hogy mivel nagy kiskereskedelmi ráncokról beszélünk, illetve nagy kereskedőkről, ezt EU szinten kell szabályozni, hogy a gyakorlatoknak gátat szabjunk. Nem számíthatunk a az érintettek belátására, erkölcsi érzékére, a törvényre kell tudnunk számítani. Ez olyan probléma, amely érinthet eh, bármilyen eh, gazdasági szereplőt. A visszaélést általában a nagy kiskereskedelmi láncok követik el. Én is majd holnapig benyújtom a módosítóimat. Köszönöm. Köszönöm, Hújtem a képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak kiváló munkájáért és a jelentéséért. Rövid leszek. Általában mivel természetesen általában mindenki ellenzi a tisztességtelen versenyfeltételeket, tehát ezzel ellen fel kell lépnünk. A kérdés az, hogy hogyan, milyen intézkedésekkel és milyen jellegű európai joganyagra van szükségehez. A bizottság két hatástanományt készített, és arra következtetése jutott, hogy különösen a kevesebb tárgyaló erővel rendelkező felekre kell koncentrálni az élelmiszerellátó láncban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy igazságos, egyértelmű legyen az élelmiszerellátó lánc, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetőségei legyen. Itt azt látjuk, és a kollégák a módosítókban ezt próbálják elérni, és az ALDE-ban, a frakciónkban sokat beszéltünk már erről, hogy kibővítsék az Európai Bizottság javaslatának a hatáját. Azt gondolom, hogy nem kell megoldani olyan problémákat, amelyek nem léteznek. Ugyan értem, hogy komoly érzelmeket vált ki az a kérdés, hogy hogyan lépjünk fel a tisztességtelen versenyfeltételek ellen. De én nem látom az okát annak, hogy kibővítsük a hatályt. Lehetnek jó érvek azzal kapcsolatban, hogy nagyobb legyen a rugalmasság bizonyos szerződésekben. Úgyhogy egyfajta kérdés lenne ez a bizottság felé. Mi az oka annak, hogy csak az általuk javasolt hatályt javasolták? És mit gondolnak azon javaslatokról, amelyeknek az lenne a lényege, hogy kibővítsék a hatályt. Másodszorban elég komoly különbség van az egyes tagállamok álláspontja között. Egyes tagállamok nemzeti jogszabályokkal rendelkeznek és lépnek fel a tisztességtelen versenyfeltételek ellen, máshol kevésbé tökéletes a nemzeti joganyag, ha fogalmazhatok így. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy jó legyen az európai keret. Fontos megosztani a bevált gyakorlatokat, de talán a nemzeti jogalkotás jobban megfelel a célnak, ne egy megoldást próbáljunk mindenkire ráhúzni. Európai szinten ez meg szokott jelenni, és ez számomra aggodalmas. Ez egy olyan aggodalom, amit szerettem volna itt felvetni, és talán a bizottság tud erre választ adni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Konecsnak képviselő kapszót. Röviden. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Bocsánatot kérek, tudom, hogy kevés időnk van, ugyanakkor elő kell készíteni ezt a kihívást, amelynek kihatározása teljes európai piacra és a gazdákra, nagyon kevés időnk van sajnos arra, hogy erről most vitatkozunk, és ez eh, azért is kár, mert eh, életfontosságú kihatása lesz ennek a véleménynek mindenki életére, a gazdákére, az állampolgárikra. Az uniónak vannak szabályi, de fragmentáltak ezek a szabályok tagállamonként. Nagyon sok eltérő eljárás létezik, ezek inkompatibilisek, a koordináció hiányzik. Most felsorolnám azokat a témákat, amelyek aggasztóak a számomra, és amelyekkel foglalkoznunk kell, mert úgy gondolom, hogy hatalmas hatásuk lesz a tagállamokra ha a kis és középvállalkozásokkal való kapcsolatrendszerre gondolunk, akkor ugye tudnunk kell azt, hogy a tisztességtelen eljárások is érintik őket, de nem csak azok. A tisztességtelen eh, eljárások nem csak őket érintik tehát, hanem a teljes láncolatban, függetlenül attól, hogy a vállalkozások mekkorák. Márpedig a javaslat nem fogalmazza meg, hogy mit is értünk tisztességtelen eljárás alatt létezik ugyanakkor egy lista arról, hogy bizonyos tagállamokban legalábbis, hogy mit is jelent a tisztességtelen eljárás. Nem szabad ezt elfelejteni. Úgy gondolom, hogy a vállalkozások megtanulták, megtanulták azt bizonyos államokban, bizonyos vállalkozások körében, hogy hogyan lehet kibújni a szabályok alól. Tehát léteznek ilyen, de azt is tudni kell, hogy a listába vett gyakorlatok csak részlegesek, mert hogy az egyiket rajta kapják, és akkor már kilakítnak egy új gyakorlatot tagállamok és a bizottság is úgy tesznek, mintha mindez nem létezne. Tehát a létező lista és definíciói nem elégséges. A megkötött szerződésekre szoktak vonatkozni az eljárások, de hát nem mindent fed le a szerződések világa. Nagyon könnyű kitérni az irányelv alól, és ugye amely arra vonatkozik, hogy vizsgálni kell a már megkötött szerződéseket az ügyfelek és a beszállítók között. De úgy gondolom, hogy szélesebben kell vizsgálni a keretet, az egész kérdést, azaz mindenféle kapcsolatra ki kell térni, mint hogy ez érinti az összes állampolgárt, a kis vállalkozásokat, a nagyokat is, és ö, azt kell elérnünk, hogy az irányelv támogassa, segítse azt, ami már létezik a tagállamokban, és meg kell ö, tudnunk adag, akadályozni azt, hogy a multik a pénz alapján, az erő alapján lépjenek fel, úgyhogy úgy gondolom, hogy több időre lenne szükség ö, ahhoz, hogy ezzel foglalkozunk. 25 módosítót ö, készítettem elő, és mindent megteszek azért, hogy ezek bekerüljenek. In English for tomorrow. No? It's the English version. Holnapra az angol verziót várjuk akkor. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az erőfeszítését, a kiállását. 27 tagállamban már létezik nemzeti jogalkotási eszköz, de ezek nagyon gyakran nem működnek és eh, arra lenne szükség, hogy harmonizáljuk a szabályokat. Eh, támogatom azt, hogy ez megtörténjen, és ugyan azon az állásponton vagyok, mint a jelentés tevőnk, azaz ki kell terjeszteni a szabályozás az összes gazdaság, gazdasági termelő vállalkozásra. Tehát ki kell terjeszteni az Európai Bizottsági Javaslatot egyéb terkörökre is. Ugye ott van például a veszteséges értékesítésnek a kérdése, vagy az évigi promóciós értékesítés, amelyeknek óriási kihatása van a kis vállalkozásokra, a KKV-kre, akik tulajdonképpen az egész láncolatnak a tetején, mármint az induló pontján helyezkednek el. Aztán ott van a szerződési jognak a kérdésköre természetesen, de ugye ennek is megvan a lehatároltsága, a korlátjai a különböző országokban, ezt tudjuk. Meg kell, hogy erősítsük a fegyelmet, de az a tagállamok tudatosabban, hogy lássák, milyen tétről van szó. Voltak már sikerek, voltak olyan országok, ahol mobilizálták a különböző szereplőit a láncolatnak, és egyes erőfeszítések egyes országokban sikeresek voltak. Másút viszont a jóval hagyott, ajánlások vagy normák adott esetben nagyon gyorsan érvényüket veszítették, mert hogy kikerülték, megkerülték ezeket. Éppen ezért át kell fésülni a dolgokat azért, hogy a jelentés az még inkább kvadráljon a céljainkkal. És végezetül figyelembe véve, hogy hol tart az óránk, Szóval szankciókra is gondolnunk kell azok esetében, akik megsértik a szabályokat. Miről van szó? az élelmiszer agrár, a élelmiszer láncolatban, amely nagyon fragmentált, mindig a kicsik húzzák a rövidebbet, és ő, ők azok, akik alá kell, hogy vessék maguknak, magukat a ö, disztribúciónak. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiemelni, hogy ezen javaslat egy nagyon hosszú és nehéz folyamat eredménye. Ez több mint tíz évet vett igénybe. És úgy gondolom, hogy végső soron sikerült az összes érvet és bizonyítékot felsorakoztatni, hogy valóban megalapozzuk ezt a most javasolt irányelvet. Úgy gondolom, hogy jó esély van arra, hogy a mostani parlamenti ciklus vége előtt elfogadtassuk ezt az irányelvet. Az Agriban beszéltünk a kollégáikkal erről, és azt gondolom, hogy De Castro képviselő is egyetért ezzel, hiszen hogyha nem sikerül elfogadtatni a mostani ciklus során, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz utána vele. Tehát itt most megvan ez a lehetőség, és mindenképpen jó lenne élni vele. Az előadó és Hajtema képviselő is felvetettek egy kérdést a hatály kibővítésével kapcsolatban. A bizottság miért javasolta azt, hogy megvédi a KKV-kat a nagyforgalmazókkal szemben? Egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy a gyengéket kell megvédeni az erősekkel szemben. És nem látjuk az okát annak, hogy a multinacionális élelmiszergyártókat védjük a az importtól, vagy miért védjük meg a Unilevert a Carrefourtól? Én nem látok emellett semmilyen érvet. Van egy második érv is, jogi jellegű. Itt az alapszerződés 43-as cikke alapján járunk el, ez a mezőgazdasági jogalap. Fontos nem túllőni a célon, és túlságosan eltávolodni a gazdától, hiszen valójában a gazdákat szeretnénk itt megvédeni. A kereskedelmi kapcsolatok két nem mezőgazdasági termelői egység között, tehát mondjuk egy multinacionális élelmiszergyártó és a viszonteladók között jogi szempontból is kockázatos. Mi ezt alaposan kiértékeltük, kielemeztük, és ezért is maradtunk a KKV-k szintjén olyan irányelvet javaslunk, amelynek az a célja, hogy európai szinten, minimum szinten legalább meglegyen a harmonizáció. Miért minimum szinten? Azért, mert, mint ahogy már elhangzott, már most 20 tagállam egészen különböző jogrendszerekkel rendelkezik, és van 7 tagállam, ahol nincsen ilyen jogi rendelkezés. Semmilyen. Tehát a fő kihívás az az, hogy egyensúlyt találjunk egy olyan helyzetben, ahol egészen különböző jogrendszerek léteznek, és van olyan ország, ahol nincsen semmilyen joganyag. Ezeket kell valahogy összehozni. Azt gondoljuk, hogy a minimális harmonizációs megközelítéssel ezt el tudjuk érni. Ezért beazonosítottuk a leginkább káros kereskedelmi gyakorlatokat, amelyekkel már bizonyos tagállamokban foglalkoznak, máshol még nem, és úgy gondolom, hogy egyértelműen, érthetően meghatároztuk ezeket és ez megfelel a szubszidiaritás elvének is, és annak, hogy a mi általunk javasolt szövegnek a magán egységekkel kell foglalkoznia, ez a magánjog egyik alapelve. Lenne néhány észrevételem a módosítókkal kapcsolatban, amelyet az előadó nyújtott be. A 18-20-21-es módosítókkal kezdeném. Ez növelné a gyakorlatok számát. Nos, a gyakorlatok megfogalmazása ezen módosítókban annyira tág, hogy úgy gondolom, hogy oda vezetnének, hogy a minimális harmonizáció helyett teljes lenne a harmonizáció. És mi úgy gondoljuk, hogy nem ezt kellene itt tenni. Lenne néhány konkrétabb észrevételem is, néhány módosítóval kapcsolatban. A nyolcas módosítóval kezdeném, amely kizárja az a szövetkezeteket az irányelv hatájából. Nem értem ennek a, az emögött meghúzódó érvelést. Nagyon sok gazda dolgozik szövetkezetekben, gyakran elég nagy egységekben, és így akkor megvonnán tőlük azt a jogot, hogy megvédjék magukat olyan záradékok ellen, amelyet mi úgy gondolunk, hogy azok tisztességtelen versenyfeltételek. Hát ez nem felelne meg a kap bizonyos intézkedéseinek sem, amelyek szintén foglalkoznak szerződéses feltételekkel, és ott lefedjük a szövetkezeteket. A 17-es módosító az önköltség alatti áron eladott kereskedelem. Nos, hát nagyon nehéz a gyakorlatban alkalmazni ezt az elvet. Hiszen fontos részletesen tanulmányozni ezen vállalatok pénzügyi terveit. A kérdés az, hogy ezt valóban a gyakorlatban meg tudjuk-e tenni. Ez igencsak kérdéses. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy ez az irányelv hatájába nem tartozik, hiszen nem olyan gyakorlat, amely a, az ellátó és a felvásárló közötti kapcsolatokra vonatkozna. A 22-es módosító, írásos szerződés. A módosító olyat javasol, amelyet a tagállamok már most is megtehetnek. Már most kötelezővé tehetik az írásos szerződést a tagállamok. Nincsen szükség arra, hogy ezt az irányelven tegyük meg. A CMO rendeletben már vannak intézkedések, amelyekben kötelezik az eladót arra, hogy írásos szerződést kérjen. Úgyhogy itt most nincsen erre szükség. Végül pedig a 27-es módosító a büntetések kérdése. Talán vannak olyan feltételek, amelyek itt hasznosak lehetnének, további feltételek, amelyekkel tovább lehetne harmonizálni a büntetések alkalmazását, de ez a módosító, őszintén szólva, ez egy drákói intézkedés lenne. A forgalom 2%-a a vegyük a Carrefour példáját, ott ellenőriztem a számokat, 65 milliárd eurós forgalomnál a büntetés 1,3 milliárd euró lenne. Tehát azért végig kell gondolni, hogy ez mit is jelent. Az biztos, hogy ez aránytalan. Különösen, hogyha tovább kell még növelni egyéb meg nem felelés miatt adott esetben. Tehát összefoglalván, én mindenképpen támogatom az általunk beterjesztett megközelítést, a minimális harmonizációt. Ezzel egy olyan új rendszer tudunk létrehozni, amely harmonikusan befogadja a már meglévő nemzeti jogi megoldásokat, és közben nyitva marad a kapu az intézmények számára, hogy olyan megalapodást szülessen, amelyet még a parlamenti ciklus vége előtt el tudunk foglalni, fogadni, anélkül, hogy túlságosan sok részlettel elárasztanák magunkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ayuso asszony csak angolul, hiszen vége a munkának. Sí, voy a tratar de ser muy breve. Eh, muchas gracias a todos. Eh, ya he dicho que... Eh... Köszönöm szépen. Jobb, ha van ez az irányelv, mint ha nincsen semmi. Nagyon jó alap ez, és a, a kollégáim is nagyon elégedettek vele. A nem mezőgazdasági entitásokkal kapcsolatosan nem arról van szó, hogy teljesen mezőgazdasági entitásról van ez szó. Itt a mezőgazdasági termékek piacáról van szó. Figyelembe kell venni, hogy logikusan ez az irányelv nem a Carrefour által értékesített mosóporra vonatkozik, hanem az mezőgazdasági termékekre, amiket igenis árusít a Carrefour a tisztességtelen gyakorlatokat, illetően sok ilyen van, ezeket lehet különbözőképpen értelmezni. A nyolcas módosító az a szövetkezetekre vonatkozólag a szövetkezet és tagjai közötti kapcsolat más téma. És sok országban ezt már jogszabályjal szabályozzák. Spanyolországban az elveréses értékesítés jól működik. Aztán az írásos szerződések ez a tagállamok számára választható. A szankciók tekintetében nekem nem tetszik ez a megfogalmazás, hiszen nem a vállalkozás volumenéről szól ez, hanem azzal kapcsolatosan, hogy milyen profitot hoz a gyakorlat. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elismétlem, hogy csak angolul lehet beadni módosítókat. Köszönöm a tolmácsok munkáját, majd az elnök asszony. Köszönöm, hogy néhány perccel engedték meghosszabbítani ezt az ülést. Holnap fél tízkor találkozunk.